Bene, colleghi, possiamo iniziare la sessione di voto. Kedves kollégák, kezdjük a mai szavazást. Állaki képviselő jelentése Afganisztánról. Kérem, hogy mindenki helyezze be a szavazókártyáját. Ügyrendi kérdést, tessék. Even kijken, doet hij Ja. Ja, voorzitter, dank u wel. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék valamint mondani a szavazólisták készhez kapásával kapcsolatban. Nagyon hosszú a szavazás ma, és fél órával ezelőtt kaptunk 400 módosítást, és utána pár órával ezelőtt meg 300 valahány módosított tartalmazó szavazósát kaptunk. Tehát mindenképpen találni kéne egy megfelelő határidőt, ami alatt elő lehetne készíteni a szavazást. Legalább 24 órával ezelőtt meg kellett volna kapnunk a végleges szavazólistákat, és ugyanúgy nagyon sok munkatársunk is nagy stressznek van kitéve, hogy előkészítse ezeket a listákat. Tehát kérem az elnök urat, hogy nézzen ennek utána. Igen, mi is így gondoljuk. Nagyon gyorsan kellett cselekedni, úgyhogy a végleges lista tényleg csak az ülés előtt érkezett meg. Nem így kéne, hogy működjön általában. Ebben az esetben ez így történt. Ez egy kellemetlen helyzet. A titkárságot is kérjük arra, hogy a jövőben ne alakuljon ki ilyen helyzet. Szavazunk. Remélem mindenki behelyezte már a szavazókártyáját a készülékbe. 72-es módosító indítvány mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 73-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 74-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 75-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 76-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 77-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 78-as mellette ellene tartózkodva, elutasítva. 79 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 80-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 81-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 82-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 85-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 93-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 103-as mellette ellene ellenőrizni kellene, mert nem láttam biztosan, úgyhogy elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. 57 szavaztak, 58-an szavaztak, 57 kártyával lezárom a szavazást. 30-27 ellenében el lett utasítva. 104-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 106-os mellette ellene tartózkodás véleményem szerint el lett fogadva. A 106-ost ellenőrizzük. Megnyitom a 106-osra az elektronikus szavazást. Hatvan kártya, szavazókártya. 56-an szavaztak, lezárom a szavazást. El lett utasítva 32-24-el szemben. 107-es visszavonták, 108-as részenként szavazunk, első rész, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nem értenek egyet. Második rész, 108-as második része, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 34 emellette, mellette, 27-en ellene, elfogadva. Hármas kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 118-as mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 5-ös kompromisszum mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 121-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 122-es mellette ellene, tartózkodás, nem vagyok biztos benne, úgyhogy 122-esről elektronikusan szavazunk. 122-es. Megnyitom a szavazást. 62-en szavaztak. 57, 58, 59, lezárom a szavazást. 32 nem. 27, igen, úgyhogy el lett utasítva. 123-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 124-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Visszavonták a 125-öst, 126-os következik mellette ellene tartózkodik, elfogadva a 127-es mellette ellene tartózkodás szerintem el lett utasítva, de ellenőrizzük készfeltartással. 127-es ...63 kártya, két szavazás, lezárom a 33 utasította el, és 28 volt mellette, úgyhogy el lehet utasítva 128-as mellette ellene, tartózkodik elfogadva. 129-es kimarad, 130-as mellette, 130-as ellene, tartózkodik elfogadva. 131 mellette, ellene, tartózkodás, szerintem el lehet utasítva, elutasítva. 133-as mellette, 131-et is elutasítottuk, úgyhogy 132-es mellette, 132-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 133-as nem, 134-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Tömbös szavazás, 135, 136, 137, 38, 39, 40-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. Ellenőrizzük, rendben. Megnyitom a szavazást. 135-östől a 140-es módosítóig. Megnyitom a szavazást. 64 kártya, 62 szavazat, lezárom a szavazást. El lett fogadva 38-24-el szemben. 141-es, erről nem szavazunk. 142-es, visszavonták, még egy tömbös szavazás, még jó. 143-tól 149-esig, egyben szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszumos módosító indítvány mellette ellene tartózkodik elfogadva. Hetes kompromisszumos módosító indítvány ellene ellene tartózkodik elfogadva. 158-as mellette ellene tartózkodik, elfogadva. es mellette, 164-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. Igen, én nekem is két ilyen voltak, úgyhogy 164-esről elektronikusan szavazunk. 164-es. 65 kártya, 63-an szavaztak, lezárom a szavazást. 27 ellene, 36 mellette, el lett fogadva 175-ös mellette, ellene, tartaszkodás elfogadva. 166-ost visszavonták, 167-es jön mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 168-ast visszavonták, 8-as kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 173-as mellette ellene nem láttam jól. Elektronikus szavazás a 173-asról. Megnyitom a szavazást. Kérem, hogy emeljék fel rendesen a kezüket, mert az elektronikus ellenőrzés elég sok időt elvesztegetünk. 66 kártya, 58-an szavaztak, lezárom a szavazást. Tehát tényleg arról volt szó, hogy nem emelték fel rendesen a kezüket. 52 héttel szemben elfogadva természetesen. 176-os mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 177-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 178 nem, 79-es visszavonták, 9-es kompromisszumos módosító mellette ellene, tartózkodok elfogadva. 188-as két részben. Első rész mellette ellene. Szerintem elutasítottuk, de hát kevés felemelt kezet láttam. Próbálom a megérzésemet követni. Szerintem el lett utasítva, de nem vagyok benne biztos. Kérem, emeljék fel rendesen a kezüket. 188-as második rész mellette ellene. Ez most egyértelmű. Elfogadva. 189 mellette ellene. Tartózkodás elfogadva. 190-es mellette ellene tartózkodik. Kétséges. Megnyitom az elektronikus szavazást a 190-esről. 190-es. 60 kártya, 62-en szavaztak, lezárom a szavazást. 34 mellette, 29 ellen el lett fogadva. 191-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 192-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 193-as mellette ellene tartózkodik elfogadva. 194-es két részbe osztva, első rész mellette ellene tartózkodik elfogadva. Második része 194-esnek mellette ellene tartózkodik, szerintem el lett fogadva. Nem? 194-es második része elektronikus szavazás. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. 48, nem 18, igen, el lehet utasítva. 195-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 199-es mellette ellene tartózkodik. Szerintem elfogadtuk. 201-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 200-as mellette Akkor javítom. A 199-est megszavaztuk, úgyhogy a 200-ast nem kell megszavazni. 202-es következik mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadva. Szerintem elfogadtuk, de hát ha nem is emelik fel rendesen a kezüket. 204-es. Nem, 203-as mellette akkor ugyanaz ez a két módosítás, az én listámon ez nem szerepel. 204-es 2002-es, 2003-as elutasítása esetén nem kell szavazni róla, úgyhogy a 2008 as következik két részben. 2008 as első része mellette ellene tartózkodik elfogadva. Igen, tessék. Elnök úr, a 203-as kérem, hogy ellenőrizzük a 202-est. Igen, én nekem két helyen voltak, de a titkárság azt mondta, hogy a 202-es és a 203-as ugyanazt tartalmazza. Igen, tehát 202-203-asról van szó. A titkárság nekem azt mondta, hogy ezek egyformák, és azért nem szavaztunk róluk külön. Úgyhogy már szavaztunk ezekről. 208-as két részből. Első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva a második rész, 208-as második része mellette, ellene, tartózkodik elutasítva. 209-es mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. 10-es kompromisszum, most módosító indítvány mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. 214-es következik mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. 215-ös mellette, ellene, tartózkodik elutasítva. 216-os mellette, ellene, tartózkodik elutasítva. 217-es mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. 219-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 220-as mellette ellene tartózkodik. Nekem úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de nem vagyok benne biztos. 220-as elektronikus szavazás. Duecento venti. Chiusa la 220-as. Lezárom a szavazást. 27 ellene, 35 mellette elfogadtuk. 221-es mellette ellene, tartozkodik elfogadva. 223-as mellette ellene, tartozkodik elfogadva. 224-es mellette nem szavazunk róla, de hát nekem itt nincs fölírva, mondja az elnök. Legközelebb kérem, hogy írják ezeket a értelmezéseket be. 226-os mellette 223-ast elfogadtuk, és azért akkor 228-as következik. 228-as mellette ellene tartozkodik elfogad, elutasítva. 231-es mellette ellene tartózkodik elfogadva. 11-es kompromisszumos módosító indítvány három részből első rész mellette ellene tartózkodik elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodik elutasítva. Harmadik rész mellette ellene tartózkodik elfogadva. 240-es következik mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 241-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 243-as mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 244-től 2... 245-ös nem kell szabadni, 246-os mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 247 mellette ellene tartózkodik. Szerintem elutasítottuk. 248-as mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 249-es mellette ellene tartózkodik elfogadva, 250-es mellette ellene tartózkodik elfogadva, 251-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 252-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 253-as mellette ellene tartózkodik elutasítva. 254 mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 256-os mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 259-es mellette felfüggesztjük a 259-es szavazását, mert Dávid képviselő akar hozzászólni. Elnök úr, a 255-ösről csak akkor szavaznánk, hogyha az előzőt visszautasítottuk volna, de ezt elfogadtuk, tehát nem tudom, hogy akkor nem kéne szavazni a 255 ösre kapcsolatban. Ma è stata De el lett fogadva, mondja az elnök.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 tartózkodik, elfogadva. 260-as mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 261-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 262-est visszavonták, 263-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 264-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 265-ös mellette ellene tartózkodik, szerintem elutasítva. Én úgy látom, de nem emelik föl rendesen a kezüket. Jó, 265-ös, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 265-ösről. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. El lett fogadva. 12-es kompromisszós módosító indítvány. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 13-as kompromisszós módosító. Mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. 280-as mellette, ellene tartozkodik elfogadva, 281-es mellette ellene tartozkodik elutasítva, 282-es mellette ellene tartozkodik elfogadva, 283-as mellette ellene tartozkodik elfogadva, 14-es módosító indítvány három részből első rész mellette ellene tartózkodik elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodik, szerintem elutasítottuk. Ellenőrizzük. 14-es kompromisszumos módosító indítvány második része, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 34-en mellette, 28 a lenne, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartozkodik, elfogadva. 291-es mellette, ellene, tartozkodik, elutasítva. 292-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva ugyanilyen a 293-as is, úgyhogy arról nem szavazunk. 294-es következik mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 295-ös mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 296-os mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 298-as mellette, ellene tartózkodik elutasítva, megegyezik a 299-essel és a 300-assal, úgyhogy a 301-esről szavazunk mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 15-ös kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 307-es mellette 306-os Szóbeli módosító 306-os mellette, ellene, ellenőrizzük, mert nem láttam jól. Elektronikus szavazás a 306-osról. Megnyitom a szavazást. Szóbeli módosítás. Hatvanhat kártya 63-an szavaztak. 26 nem, 33 igen, elfogadtuk. 307-es mellette ellene, tehát az pedig elfogadva. 308-as mellette ellene, tartózkodik elfogadva. 309-es mellette ellene, tartózkodik úgy tűnik, hogy elfogadták, hogy elfogadtuk, de nem vagyok benne biztos. 310-es mellette ellene tartózkodik elfogadva. 313-as mellette ellene tartózkodik elutasítva. 312-es mellette ellene tartózkodik elutasítva. 314-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 314-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva, 315-ös mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva, 316-os mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva, 317-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 319-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 320-as mellette ellene tartózkodik, nem tudom. Megnyitom a szavazást a 320-asról. Ma nincs kedvük felemelni a kezüket. 320-as. Nem emeljük fel a kezünket. 67 kártya, 64 szavazó, lezárom a szavazást. 28 nem, 36 igen, elfogadtuk. 16-os kompromisszumos módosító indítvány mellette, ellene, tartozkodik, elfogadva. 327-es mellette, ellene, tartozkodik, elfogadva. 328-as mellette ellene tartózkodik. Szerintem elutasítottuk. 320-as mellette 330-as mellette ellene tartózkodik. Szerintem elutasítottuk, vagy nem? Ellenőrizzük. 330-as 330-as elektronikus szavazás. Lezárom a szavazást. 29-32, úgyhogy elfogadtuk. 331-es mellette, ellene, tartaszkodik, elutasítva. 332-es mellette, ellene, tartaszkodik, elutasítva. 333-as. 332-est ellenőrizzük? Elég egyértelmű volt. 333-as mellette. Ellene tartozkodik. Elutasítva. 335-ös mellette. Ellene tartozkodik. Elfogadva. 334-es. 334-es. Mm. Allora, dobbiamo chiedere all'onorevole Scholz se... Scholz képviselőt szeretnék megkérdezni, hogy egyetérte az előadó javaslatával a 334-es módosítóra vonatkozóan. Egyetért? Rendben. 334-esről szavazunk tehát mellette ellene tartaszkodik, elutasítva, nem, elfogadva. Vagy földobom a pénzérmét legközelebb, ha nem emelik fel a kezüket. 336-os mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 337-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 338-as mellette ellene tartózkodik elfogadva. 339-es mellette ellene tartózkodik elfogadva. 17-es kompromisszumos módosító indítvány két részből áll. Első rész mellette ellene tartózkodik elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodik elfogadva. 342-es és a 343-as ugyanaz. Mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 344-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 18-as kompromisszus módosító három részből, első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Második rész, mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. Harmadik rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 353-as mellette ellene tartózkodik, szerintem elfogadtuk. 354-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 355-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 356-os az egy technikai hiba, nem kell szavazni róla. Három 57-essel azonos, úgyhogy a 358-asról szavazunk mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 359-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 361-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 57-es bekezdés. Akkor azt kérik, hogy szavazzunk az eredetiről három részben az 57-es bekezdésről. Első rész mellette ellene tartozkodik elfogadva, második rész mellette ellene tartozkodik. Szerintem elutasítottuk, harmadik rész mellette ellene tartozkodik elfogadva, 364-es. Ki szeretne hozzászólni? Elnök úr. A második résznél kérem, hogy a szavazás elektronikusan ellenőrizzük, mert nem, egyáltalán nem volt egyértelmű. Elnök, már kifejeztük a véleményünket a szavazással, és a frakcióvezetők alapján szerintem elutasítottuk. Kevés kéz, kezet láttunk felemelve. Elnök azt mondja, hogy igen, ezzel egyetértek. Folyamatosan ezt mondom, hogy nem emelik fel a kezüket. Nem ez a szokás, mert már lezártuk a szavazást a három részből álló módosító indítványról, mivel már kimondtuk, hogy mi a szavazás eredménye, hát ez nem igazán helyes. Most kivételesen rendben van, tegyük meg de nem szeretném, hogy ez megismétlődjön. Mert amikor kimondtam, hogy mi az eredmény, akkor azonnal szóljanak, még mielőtt átérünk a következőre. Rendben, akkor szavazzunk újra elektronikusan az előadó kérése alapján az 57-es bekezdésre vonatkozó módosítás második részéről megnyitom a szavazást. Második rész. Lezárom a szavazást. 48 ellene, 17 mellette. 364-es mellette. Ellene. Elutasítva. 365-ös mellette. Ellene. Tartózkodik elutasítva. 366-as mellette. Ellene. Tartózkodik elutasítva. 367-es mellette ellene tartózkodik. Szerintem elutasítva. 367-esről megnyitom a szavazást. 367-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 47-18, 369-es következik, 369-es mellette ellene tartozkodik elfogadva. 370-es mellette, szóbeli módosítóval, mellette ellene tartózkodik elfogadva. 371-es 370-est elfogadtuk, úgyhogy a 373-as következik. 373 mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 19-es kompromisszos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 377-es mellette ellene tartózkodik, szerintem elutasítottuk. 378-as mellette ellene változkodik, elfogadva. 379-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 380-as mellette ellene tartózkodik. Szerintem elutasítottuk, de nem egyértelmű. 381-es mellette 381-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva 3, 82-es, 383-as egyforma mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva, 3, 84-es mellette, nem, 384-esről nem szavazunk, mert elfogadtuk az fölötte lévőt. 85-ös visszavonták, 386-os mellette ellene tartózkodik. Szerintem elutasítottuk. 387-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 388-as mellette ellene tartózkodik, szerintem elutasítottuk. Ja, ellenőrizzük, ez hasznos. 388-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 32-28-as szemben elfogadtuk. 389-es el, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, kettes mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, 20-as kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva, 9-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 10-es mellette ellene tartózkodik, szerintem elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 12-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 13-as mellette ellene tartózkodik elfogadva, 14-es mellette ellene tartózkodik elfogadva, 15-ös mellette ellene tartózkodik elfogadva, 16-os mellette ellene tartózkodik elfogadva, 21-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodik elfogadva, 22-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartozkodik elfogadva. 29-es két részre osztva, első rész mellette ellene tartozkodik elfogadva, második rész mellette ellene tartozkodik elfogadva, 30-as mellette ellenőrzést kérnek a 29-es második részéről, úgyhogy elektronikus szavazás 29-es második része. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. 33-an ellene, 29-en mellette, úgyhogy elutasítottuk 30-as mellette ellene tartózkodást Szerintem elutasítottuk, de nem vagyok benne biztos. 23-as módosító indítvány mellette, ellene, tartozkodik, elfogadva, 39-es mellette, ellene, tartozkodik, elutasítva, 40-es mellette, ellene, tartozkodik, elfogadva, 24-es kompromisszumos mellette, ellene, tartozkodik, elfogadva, 43-as mellette ellene tartozkodik elfogadva. Mindegyik egyforma egészen a 47-esig, úgyhogy a 48-asról szavazunk mellette ellene tartozkodik elfogadva. 49-es mellette ellene tartozkodik, szerintem elutasítva. 50-es mellette ellene tartózkodik. De kétes, úgyhogy 50-esről elektronikusan szavazunk. 50-es módosító elektronikus szavazás. Hát nem emelik meg fel a kezüket, nem látom. 47-19 el szemben, úgyhogy elfogadtuk. 51-es mellette ellene tartózkodik elfogadva. 52-est visszavonták, 53-as mellette ellene tartózkodik elfogadva, 54-es mellette ellene tartózkodik elfogadva, 25-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodik elfogadva, 57-es mellette ellene tartózkodik elfogadva, 58-as mellette ellene tartózkodik Szerintem elfogadtuk, de kétes, 59-es. Jó, lehet, hogy jobban nem mondom ki, amikor helyeim vannak. 58-asról elektronikusan szavazunk. Elektronikus szavazás az 58-osról. Lezárom a szavazást. 44 a 18 a szemben, úgyhogy elutasítottuk. 59-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 60-as mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 61-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 62-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 63-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 64-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 26-os kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 67-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 68-as azt kérik, hogy ellenőrizzük a 67-est. Rendben, 67-esről megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom az elektronikus szavazást. 31 igen, 35 nem, elutasítva. 68-as mellette ellene tartozkodik, elfogadva. 69-es mellette ellene tartozkodik, elfogadva. Most egyben szavazunk az 1-estől a 12-esig. Nem. Kivéve a 9-est. Tehát 1-estől a 12-esig, kivéve a 9-est, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 9-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. Elektronikus szavazás a teljes jelentésről. Elnök úr, név szavazást kérek. Igen, ezt kérheti, mi elfogadjuk, úgyhogy név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Árlák kijelentésről. Quasi tutti hanno votato, due non hanno... Szinte mindenki szavazott, kivéve két embert, kivéve egy embert. Lezárom a szavazást. 60-nal mellette, egy ellene, ő tartózkodás. Gratulálunk az előadónak nagy többséggel elfogadták a jelentését. Sì, sì, prego. Onorevole Van Orden vuole intervenire. Pre- Van Orden úr? Egyfajta ügyrendi felszólalásom lenne. Körülbelül 400 módosítás érkezett ehhez a jelentéshez. Nem sokára ér, egy másik jelentésről szavazunk, amelyben szintén kb. 400-an 400 módosítást kell majd megvitatnunk, illetve szavaznunk. Szerintem nem a legjobb hozzáállás ez szerintem adjunk egy kis lélegzetvételnyi időt a jelentéstevőnek, és halasszuk el ezt a szavazást, hát hogyha valamit még tudunk módosítani rajta, és nem lesz ennyi módosítás mégsem. Tehát több mint 400 módosításról szavazni szerintem egyszerűen elképesztő. Eh, honorevole Vigeni, honorevole... Digen, Neitz urak, asszonyok. Thank you, Chair. I understand that it's not... Köszönöm szépen. Tudom én is, hogy ez nagyon nem könnyű. De hát ez most az éves jelentés az emberi jogok helyzetéről. Ez nagyon fontos ez a jelentés. A jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők rengeteget dolgoztak annak érdekében, hogy előkészítsék a szavazást és sikerült kompromisszumokat találni. És én azt javaslom, hogy halasszuk el a szavazást, illetve hogy nem, ma szavazzunk, ugyanis, hogyha most elszalasztjuk, elhalasztjuk, akkor nem fogjuk tudni időben beterjeszteni annak érdekében, hogy decemberben a plenáris elé kerüljön. Neitz képviselő? Igen, hát én is Van Orden úrral értek egyet azzal kapcsolatban, hogy rengeteg módosítás érkezett, de ugyanakkor nem hiszem, hogy ez a koherencia hiányára vezethető vissza, itt szerintem arról van szó inkább, hogy rengeteg az aggodalom a kollégák részéről az emberi jogok helyzetével kapcsolatban. Mindenki szeretne hozzászólni ehhez a fontos témához, és ezért érkezett ennyi módosítás. Csak akkor tudunk jobb emberi jogi helyzetet teremteni a világban, hogyha rámutatunk a problémákra, de talán azokat a módosításokat ki lehetne húzni, amelyek nem tartalmi jellegűek. De ugyanakkor senkit sem akarok cenzúrával illetve, illetni, mindenki a maga lelkiismerete szerint döntse el, hogy mennyire fontos a módosítása. Szála Franka úr. Köszönöm szépen. Van Orten úrnak igaza van, ugyanis ez egy nagyon nehéz helyzet, mert rengeteg a módosítás. De az is igaz, hogy mindannyian tudtuk, hogy hány módosítás lesz ezeknek a jelentéseknek a szavazólistáján, és hát eljöttünk azért, mert szavazni akarunk, tehát akkor azért mégiscsak menjünk előre, és szavazzuk meg ezt az anyagot, hogy decemberben a plenáris elég kerülhessen, de azért a jövőre nézve ez, ez fontos lenne megfontolni. Hautala képviselő, köszönöm szépen, csak nagyon röviden. Szerintem nagyon érdekes dolgot mondott a kollégánk. Itt valóban a decemberi plenáris ülésnek ez a nagy kérdése lesz ez a jelentés. Ott lesz ugye a főképviselő is a plenárison, ugye júniusban és decemberben az emberi jogokról vitázunk, úgyhogy nagyon sajnálatos lenne, hogyha elszalasztanánk ezt a lehetőséget, és biztos vagyok benne, hogy nagyon jó munkát végzett a jelentéstevő, és az összes árnyéki jelentéstevő is ezzel egyetért, tehát biztos, hogy nagy többséget tudunk majd elérni a jelentés kapcsán. Fanel Orden úr Mindenki egyetért önnel, Egyébként én magam is, hiszen amikor 400 módosítás van, akkor azt azért elég nehéz leszavaztatni. Lehetnek benne hibák is az elnök részéről, de hát a demokrácia szabályai köteleznek bennünket. Világosan meg kell vizsgálnunk mindenkinek a véleményét. Természetesen én is reménykedem abban, hogy a mainál szélesebb körű kompromisszumokat sikerül majd a jövőben találni. Nos, hát akkor most kezdjük a 37-es kompromisszummal. Mellette. Kiszavaz mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 42-es módosítás mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 43-as mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 44-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 45-ös mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 46 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 47. Két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Második rész úgy látom, hogy az első részsel kapcsolatban név szerinti szavazást kért valaki, tehát akkor ezt most ö, gépi szavazásnak ö, vetem alá. Tehát a 47-es első részéről elektronikus szavazás következik. Lezárom a szavazást. tizennyolc ellenében elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 49 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 55 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 58 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 68 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 64 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 65 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 66 mellette Hát igen, erre én is számítottam, tehát akkor 65-ös elektronikusan. Megnyitom a szavazást. 65-ös elektronikus szavazás. Lezárom a szavazást. 28-32 ellenében, tehát ezt elutasítottuk. 66 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 67 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 69 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 70, ez kompatibilis a 69-essel mellette, ellene. Szerintem elfogadtuk, de kérem, hogy emeljék magasabbra a kezüket, mert így nem látom a valós helyzetet. 71 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 72 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 73 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 74 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 75 és 76 azonosak mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 77 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 78 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 79 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 38-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 39-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodó elfogadva. Most következik a 87-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 88 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 89 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 90 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 91 mellette, ellene, tartózkodók, ezt leellenőrizzük a biztonság kedvéért. 91-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Tizenhat, 27 ellenében elutasítva. 92 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 93 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 94 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 95-ösről nem szavazunk, 96 első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Ötös kompromisszum, első rész. Első rész. Nem, az egész egyben. Mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. Ezzel következik 104-es mellette mellette 104-es. Senki sem támogatja? Ellene? Na, így már világos. Elutasítva. 107 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 108 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. Szóbeli módosítása a jelentéstevőtől, le van írva egyébként, úgyhogy nem fogja elmondani, mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 118 szóbeli módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. 8-as kompromisszum mellette ellene, tartózkodók elfogadva. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Következik a 116-os mellette, ellene. 116. 115-öst visszavonták, 116-os mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 120 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 129 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 130 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 131 mellette, ellene, Tartózkodó elfogadva. 132 mellette, ellene, Tartózkodó elfogadva. 133 mellette, ellene, tartózkodó, elfogadva. 134 mellette, ellene, tartózkodó, elfogadva. 135 mellette, ellene, Tartózkodó. nem tudom, Megnyitom ezért inkább az elektronikus szavazást a 135-ösről. Ha fejeket nézném, talán többre jutnék, mint hogyha a kezeket. Lezárom a szavazást. 28-26 ellenében elfogadva. 136 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 137 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 139 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 140 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 141 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 144 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 150 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Akkor a 150-est leellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást a 150-esről. Lezárom a szavazást. Ötvenöten nem szavaztak mellett, tehát akkor ezek szerint a gondolataikban olvastam. Elutasítva, elutasítva. Hát ez akkor csak egy vicc lehetett. 151 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 152 szóbeli módosítással mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 153 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 154 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 155 mellette, ellene tartózkodók. Úgy látszik, hogy meg akarnak dolgoztatni. Tehát akkor a 155-ösről megnyitom a szavazást. Úgy tűnik, hogy egy jó pár kolléga nem veszi a fáradtságot, hogy leadja a szavazatát. Leadom a, lezárom a szavazást. 27-27 ellenében. Hát ez nehéz ügy, elutasítva, mert nem ö, üti meg a feles küszöböt. Következik a 156-os és a 95-ös, amelyek azonosak, ezekről együtt szavazunk mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 40-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 160-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 170 mellette, ellene, tartózkodók, nem láttam. 170-es elektronikus ellenőrzéssel Chiusa la votazione. Lezárom. 49-10 ellenében elfogadva. 171 mellette. 171 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 172 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 173 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 174 mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 175 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 176 két részben, első rész. A 175-öst ellenőrizzük akkor, tehát lezá- vagy megnyitom a szavazást a 175-ösről, mert kérte az elektronikus ellenőrzést a szocialista frakció. Lezárom a szavazást. 34-21 ellenében. Szocialistáknak büntetés, mert időt vesztegettek. Elfogadva tehát. 176 két részben első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 182 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 183 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 184 mellette, ellene, tartózkodók. Itt most nem láttam a helyzetet, tehát 184-est leellenőrizzük. Elektronikus szavazást megnyitom a 184-esről. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. 20, nem 31-26 ellenében elfogadva. 185 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 15-ös kompromisszum mellette Elnézést kérek. A 185-öst elutasítottuk, tehát a 186-osról szavazunk először. Mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 15-ös kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 41-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 190-es három részben. Mellette, első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 196 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 186-ost a szocialisták kérik, hogy ellenőrizzük le elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 32 nem szavazat, 27 igen, elutasítva. Második büntetés, vagy sárga lap a szocialista frakcióknak. 197 első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodók ez nem világos. Második rész, tehát akkor a 197-es második részéről elektronikusan. Lezárom. 28-28 ellenébe sajnos nem ment át, elutasítva. 198 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 42-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 205-ös mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 206 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 207 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Ha valakinek nem tetszik, még ellenőrizhetjük. 207-es elektronikusan. 207-es. 207. Lezárom a szavazást. 1641 ellenében ez elutasítva. 208 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 212 mellette ellene, tartózkodók elfogadva. Ellenőrizzük le a 212-est elektronikusan. Chiusa la votazione. Lezárom. 33-27 ellenében elfogadtuk. 215 mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 216 mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 217 mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 218 mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 218-as leellenőrizzük. Lezárom az elektronikus szavazást. 38, 22 ellenében elfogadva. 220 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 221 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 222 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 223 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 224 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 225 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 226 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 227 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 228 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 229 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 20-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Huszonegyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 22-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 253 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 254 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 255 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 23-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 262 mellette, ellene, a 262-es két részben kéne megszavaztatni? Nálam egyben szerepel. Elnézést kérek, ugyanis nálam nem szerepelt a két rész. Tehát akkor 262-es első része mellette, függesszük fel egy pillanatra a szavazást, mert Howitt úr szeretne hozzászólni. Mi nem részenkénti szavazást szerettünk volna, mi egy szóbali módosítást szerettünk volna. Sajnálom, hogy későn nyújtottak ezt be, de egy szocialista módosítás lenne, egy szocialista módosítás, tehát valószínűleg ez nem fog problémát okozni, és az unlawful szót szeretnénk kivenni ebből a szövegből. Bene, allora... Eh... Hát jó. akkor két, két verziót fogunk megszavazni. Az első verzióban nem fog szerepelni az unlawful, a második verzióban igen. Tehát először az unlawful nélkül szavazunk, tehát a szöveg az unlawful nélkül. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Most a szöveg az unlawful szóval Második rész. Mellette, ellene. Jó. Átment az első verzió. 24-es kompromisszum mellette. Lansdorf úr. Mark, I think the word... Egy megjegyzésem lenne. Itt a megfogalmazással van gond, azon utolsó mondatban, hogy a kubai kormányt felsz szólítják arra nem csak, hogy, hogy 24-es kompromisszumról van szó. Néhány eh, perccel ezelőtt kaptuk ezt meg, tehát felszólítja a kubai kormányt arra, hogy nem csak, hogy eh, szabad, nem szabadon bocsátsa a politika főket, hanem hogy megadja nekik a jogot arra is, hogy eh, vannak itt Tehát az első részével van nekünk gondunk, ezzel az exile szóval. Hát igen, itt vannak azért még remények. Kedves kolléganő, öné a szó. Ugyanerről volt szó, e- egyszerű a dolog, felszólítják a, a kubai kormányt, hogy ne utasítsák ki a ö, ö, foglyokat, hanem megadják nekik a lehetőséget arra, hogy visszatehessenek Kubába és szabadon dolgozhassanak. I'll them. It's a separate point, but it's just for the... Howitt úr, csak a jegyzőkönyvben. Van egy kompromisszum, amely Olbiosz úrnak a megszövegezését tartalmazza. Csak ezt szerettem volna vissza világosan elmondani, itt két különböző kompromisszumról van szó. De köszönjük szépen, hogy a kompromisszumot majd a plenárisra végleges formába öntik majd a kollégák. Szalafranka úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Lambsdorff kolléga jól mondtam, a második résznél változások voltak, és a szavazó lista értelmében egy kompromisszumos módosítóról kellene szavaznunk, amit a jelentés készítője fogalmazott meg, de azonban ezt az indítványt törölték, és úgymond ezzel helyettesítették. Tehát most igazából úgy néz ki, mintha az ellent mondásról szavaznánk. Hogyha a kompromisszum lenne a szavazólistán, akkor nem, le, nem lett volna létre ez a kis zavar. Úgy gondolom, hogy a 24-esről kellene szavaznunk, mert igazából a 362 es ez a magába foglalja. Akkor lezárom ezt a vitát, és következik a 24-es kompromisszumról a szavazás. A Merli szó nélkül. Vuole ancora intervenire? Prego, Howitt, faccia. Howitt úr, öné a szó, nyugodtan. Szeretném megköszönni Salafranca úrnak, de ő félreértette a dolgot. André asszony egy kompromisszumban fogalmazta meg az első két ö, sorra vonatkozó részét, de itt nem erről van szó. Tehát óriási a konfúzió, itt két különböző dologról van szó, de jene asszony a korábbi verzióból néhány szót bevett a mostani kompromisszumba. Sí. Sí. allora, eh, dopo lunga... Eh... Elnök. Hát ezután a hosszas vita után, vagy gondolkodás után végre a 24-es kompromisszumról beszéljünk. Ugye itt miről is van szó? A szövegből kivennénk a Merrily határozó szót. Tehát az ilyen formában módosított 24-es kompromisszumról mellette Elnök úr, a mellé szót ki kell venni, de Renata Weber nagyon helyes megfogalmazást adott. A második részben azt mondjuk, hogy megadjuk a lehetőséget nekik arra, hogy visszatérjenek Kubába, és ne tartóztassák le őket. Úgy gondolom, hogy ez az a módosított forma, amiről szavaznunk kéne. Va bene, si siamo d'accordo. Jó. Akkor két módosításról van szó. Mereli eltűnik, és helyette ez a második verzió jön be. Tehát 24-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 261 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 268 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 269 mellette ellene, tartózkodók elutasítva. 26-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 278 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 279 mellette, ellene, tartózkodók nem láttam. Úgyhogy ezt leellenőrizzük elektronikusan a 278-asról, megnyitom a szavazást. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. 270. 9-esről. 27-23 ellenében. Elfogadva. 280 mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 281-est visszavonták, 27-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 286 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 287 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 288 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 289 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 290 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 291 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 292 és 105-ös azonosak, mellette ellene tartózkodók elfogadva. 106 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 28-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 29-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 295 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 296 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 297-es mellette ellene tartózkodók elutasítva 298 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 299 mellette, ellene. Ezt nem láttam. Tehát 299-esről megnyitom az elektronikus szavazást. Lehet, hogy kicsit túl gyorsan mondom. Chiusa la votazione elettronica. Lezárom. 25-29 ellenében elutasítva 300-as mellette. Ellenem tartózkodók elutasítva. 303 mellette. Elnézést, nem fogadtuk el a 300-at, tehát a 301-es következik mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 302 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 303 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 30, 40-es kompromisszum. 30-as elnézést kér az elnök, mellette ellene tartózkodók elfogadva. 307-es szóbeli módosítással mellette, ellene, tartózkodók, kétséges, úgyhogy elektronikusan szavazunk a 307-esről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. ellenében? Ez kérdéses volt. Hát ez teljesen egyértelmű. Elfogadtuk szóbeli ö, név szerinti szavazás a 308-asról. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 28-25 ellenében elfogadva. 309. Megint csak név szerinti szavazás. Chiusa la votazione. Lezárom. Ugyanez a többség 28-25 ellenében elfogadva. 310 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 31-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 316 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 317 7 és 18-as azonosak, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva, ...321-esig visszavonták, 322 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 323 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Akkor most azt javaslom, hogy egyszerűsítsük a szavazást, blogban szavazunk, 324, 325, 326 és 327-esről rendben? Nem. Igen? Nem. Elég, ha egy valaki nem ért vele egyet, akkor csak dolgozzunk. 324-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 325 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 326 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 327 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 329-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 330 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 331 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 332 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 333 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 334 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 335 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 336 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, de ellenőrizzük csak le. A 336-osról megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. De itt egy csomó egyáltalán nem adják le a szavazatukat. Elutasítva egy szavazatom múlott. 24-25 ellenében. 337 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 338 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 339 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 340 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 32-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 341, két részben első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Második rész mellette, ellene, nem világos, úgyhogy elektronikusan szavazunk a 348-as második részéről. Lezárom a szavazást. 23-24 ellenében elutasítva. 349 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 350 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 33-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 358-as mellette, ellene tartózkodók elutasítva 359 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 360 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 361 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 362 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 363 mellette, ellene nem, e, visszatérünk a 362-esre, szocialisták kérésére elektronikus szavazat következik a 362-esről. Lezárom a szavazást. 32-18 ellenében elfogadva. 363 mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 364 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 365 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 366 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 367 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 368 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 369 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 370 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 371 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 372 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 373 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 374 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 375 mellette ellene tartózkodók elfogadva 376 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 377 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 378 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 379 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 380 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 381 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 382 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 383 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 384 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 385 ezzel kapcsolatban jelentéstevő kéri a szót. Honorevole Andrie Kien. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. A 385-ösnél pontosítottunk bizonyos dolgokat, és a szöveg azt tartalmazza, hogy sajnálatos, hogy még a kongresszushoz nem került beadásra a javaslat. Ez viszont nem igaz mert a, ez a bizonyos számla be nyújtva a kongresszusnak, ezt ellenőriztük a követségen keresztül is. Úgyhogy most azt szeretném javasolni, hogy üdvözöljük Mexikó erőfeszítéseit a kábítószerkereskedelem és a szervezet bűnözés ellen, és hogy a kongresszus befogadta a katonai igazságszolgáltással kapcsolatos számlát. E Kérem, hogy kicsit lassabban és egyértelműben ismételje meg a javaslatát. Kérem, hogy olvassa föl a szöveget, úgy, ahogy azt megszavaztatni kívánja. Üdvözli a mexikai kormány erőfeszítéseit, és hogy harcol a kábítószerkereskedelem és a szervezet bűnözés ellen és hogy a kongresszusnak benyújtottak egy törvényjavaslatot, aminek a célja a katonai bíróság felállítása. Hangsúlyozza, hogy az EU-Mexikó stratégiai partnerséget alkalomként kell tekinteni az emberi jogok és a demokrácia megerősítése céljából. Va bene, allora ci sono delle obiezioni a questo chiarimento. Van ellenvetés, vagy ha nem, akkor szavazzunk erről vagy két részről? Nem, egyben, rendben. Akkor a szöveg alapján szavazás mellette, 385-ös mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 34-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 389-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 35-ös kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 393-as mellette ellene tartózkodik elfogadva, 394 mellette ellene tartózkodik elfogadva, 395-ös, nem, 394-esről elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasít a 23-25. 395-ös mellette ellene tartózkodik utasítva. 36-os kompromisszumos módosító elfogadtuk. 403-as mellette ellene tartózkodik elutasítva. 404-es mellette ellene tartózkodik elfogadva. 405-ös mellette ellene tartózkodik elutasítva, 406-os mellette ellene tartózkodik elfogadva, 407-es mellette ellene tartózkodik elfogadva, 408-as mellette ellene tartózkodik elutasítva, 409-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 410-es mellette ellene tartózkodik elfogadva, 411-es mellette ellene tartózkodik elutasítva. 412-es két részben, első rész mellette ellene tartózkodik elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodik elfogadva, 413-as mellette ellene tartózkodik elfogadva, 414-es mellette ellene nem vagyok biztos benne. 414-es, szavazunk róla. Megnyitom a szavazást. 414-es. Tessék, Weber úr, asszony. Igen, a mi listánkban az szerepel, hogy esetleg újra lehet ezt fogalmazni. Szeretném megkérdezni, szeretnék tudni, hogy most ez megtörtént ez az újra szövegezés, hiszen nagy a különbség az oldal, a két oldal között. Jó, akkor most tisztázzuk. A titkárság ellenőrzi a szöveget. Elnök úr, ez az önmódosítója, de nem emlékszem mindenre fejből, mondja az elnök. Sì, e il testo della noticina sulla lista di voto è quello... Nos, hát a listán szereplő szöveg az, amelyben egyetértünk. Úgyhogy elektronikusan szavazunk a 414-esről. Lezárom a szavazást. 28-an mellette, 21-en ellene, elfogadva. 415 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva, elutasítva, 416 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 417 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 418 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 420-as mellette, elnézést, 419-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 420 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 421 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 422 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 423 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 13-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 14 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 15 mellette, ellene tartózkodók, nem világos, 15-ösről elektronikus szavazás. Lezárom az elektronikus szavazást a 15-ösről. 11.39 ellenében egyértelmű nem. 16-os mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 17 mellette, ellene, elutasítva. Illetve, most kérik, hogy elektronikusan szavazunk a 17-esről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Huszonnégyen mellette, 22 ellene. Elfogadva. Howie túr, parancsoljon. Azt hiszem, itt a, szó, itt a fordítással van probléma. Nézzük meg az angol nyelvi változatot. A fordított írá, írott szöveget. 18-as. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. 19. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 21 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 22 mellette ellene, tartózkodók elutasítva. 22. Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom az elektronikus szavazást. 27-en mellette, 23-an ellene, elfogadva. 23-as mellette. Ellene, tartózkodók elutasítva. 24-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 25-ös mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 26 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 26 elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. 29, nem, 19-29 ellenében elutasítva. 27-es módosítás mellette ellene tartózkodók. Hát szerintem elfogadtuk, elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 31 mellette 28-ast ellenőrizni kívánják? Rendben. Megnyitom a szavazást. 28-asról. Lezárom a szavazást. 25. Igen, 27 nem, elutasítva. 31 mellette, nem, nem, nem, nem, most javítanak, nem fogadtuk el, tehát 29-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 30-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 31 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 32 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 33 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 34 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 35 mellette ellene tartózkodók elfogadva, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 39 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 40 mellette ellene tartózkodók elfogadva, kettes mellette ellene tartózkodók elfogadva, hármas mellette, ellene tartózkodók elfogadva, négyes mellette, ellene tartózkodók elfogadva, ötös mellette, ellene tartózkodók elfogadva, egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, kilences és nyolcas agyonosak, mellette ellene tartózkodók elfogadva, tízes mellette, ellene tartózkodók elfogadva, tizenegy mellette, ellene tartózkodók elfogadva, tizenkettő mellette, ellene tartózkodók elfogadva, és végre végső szavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 50 nulla ellenében Csodálatos, Andrik Jene asszony, gratulálunk szívből. Egy kicsit pihenjünk, füle biztos megérkezés előtt. Ja nem, bocsánat, bocsánat. Még itt van Páncári úr. Bene, se volete prendere posto possiamo dare... Kérem foglaljanak helyet. Megkezdjük a délutáni ülés második részét. Páncári úr jelentése, aki a Magreb országokkal tartott kapcsolatok delegációjának a vezetője, illetve Gomez képviselővel, aki az EU és Libia közti keretmegállapodás felelőse beszámol a november 1 és 5-e közötti líbiai látogatásról. Az Európai Unió és Libia közötti kapcsolat különösen érdekes a mi bizottságunk számára. Pancéri képviselő több kapcsolatot épített már ki a delegációjával, részben már kaptunk tájékoztatást a megalapodás, keret megalapodás lezárására vonatkozó tárgyalásról is. Mielőtt átadnám a szót az előadóknak, szeretném önöket tájékoztatni egy kapcsolatfelvételről. A főképviselővel vettük fel a kapcsolatot, és tájékoztattam őt, hogy kritikus a tárgyalási dokumentumokhoz való hozzáférés. Bizonyos választ már erre kaptam. Amikor a kollégák Libiába indultak, akkor az a meglepetés ért, akkor tájékoztatták őket arról, hogy a kéremet nem a főképviselő kapta meg, hanem a Korreper belga elnöksége. A bizottság ezt követően a múlt héten megvizsgálta a javaslatunkat, úgyhogy meg is hívtam a belga elnökség egy képviselőjét, hogy számoljon be részünkre, hogy milyen döntés született. Ezt csak bevezetőként szerettem volna mondani, nem is húzom az időt, átadom a szót Páncéri képviselőnek, kérem, hogy mutassa be a jelentését. Köszönöm, elnök úr! Öt éve az Európai Parlament nem tartotta megfelelően kapcsolatot Líbiával. A küldöttségünknek két fő célja volt. Az egyik, hogy megerősítsük a kapcsolatot ezzel az országgal, amelyet stratégiai partnernek tartunk több okból, terrorizmus elleni harc, bevándorlás, energia, illetve általában az afrikai béke és biztonság témája szempontjából. A második cél az volt, hogy tájékoztassuk őket az Európai Parlament helyzetéről és szerepéről, amit a Lisszaboni szerződés biztosít. Az általános célok keretei között a partnereinknek egy sor kérdést tettünk föl, amelyek különösen érdekelnek minket. Európai Unió Líbia keretszerződésre vonatkozó tárgyalások, aztán a bevándorlás kezelése, egészségügyi programok, cégek támogatása, főleg KKV-k esetén, Líbia részvétele a klímaváltozás elleni harcban, a víz és energiaforrások kezelésében, aztán a EHCR iroda újra megnyitásának a kérelme az 51-es meg, egyezmény alapján, illetve hogy Líbia fogadja el a halálbüntetés betiltását nem a legjobban indult a delegáció, mert több szervezési problémánk volt a libiaiak miatt. Az első nap találkozóit újra kellett szervezni. Ez eléggé zavart minket, és néhány kritika is elhangzott a delegáció bizonyos tagjai részéről, amit egy kicsit talán elhamarkodott volt, mert utána kicsit helyreálltak a dolgok, hogy így fogalmazok, és akkor lehetőségünk volt már, hogy megállapítsuk, hogy mi is a helyzet jelenleg a országban. Benkáziban, tettünk fontos látogatásokat, illetve Tripoliban politikusokat látogattunk meg, és ennek alapján ma már egy első értékelést tudok adni. Először is politikai értékelés Líbiában nem mobil a helyzet, sőt a konzervatívok és a a újabb elméleteket támogatók közötti egyensúly az folyamatosan támogatja az EU-s kapcsolatot. Úgy gondolom, hogy hasznos lenne ezt a vitát közelről szemmel tartani, hiszen egyrészt a belső döntések, másrészt a külkapcsolatok tekintetében, harmadsorban a libiai politikai változások, amelyek rövid határidőn belül várhatók, fontosá teszik ezeket a kérdéseket. Úgy gondolom, hogy egy érdekes folyamatról van szó, és ezt mindenképpen nyomon kell követni. Ez, a benyomásunk alakult ki a Tripoli Bengázi találkozók alkalmával. A végső dokumentum, amelyet aláírtunk és ki is osztottunk, a fő kongresszus titkársága a kongresszus nevében vállalta, hogy a kongresszus egy állandó bizottságot állít föl az Európai Parlamenttel való kapcsolattartás tekintetében, és konkrétan a delegációval való kapcsolattartása. Így struktúrált párbeszédet lehet majd folytatni, és Marokkóval együtt végül is különleges helyzetet fog kapni. Természetesen Líbiának az emberi jogi témában is bizonyítania kell az előrelépést. Most annyit tudunk megállapítani, hogy mennyit, mennyit a lehetőség, és a 1951-es Genfi menekültjogi egyezményben nem lehet kizárni Líbiát, mint ahogy egyetemivé tettük a libiai hatóságok számára is, hogy az EHCR iroda megnyitása E célra de megnyitása is nagyon fontos és pozitív lehet az EU-Libia keretmegállapodás szempontjából. Valamint, ahogy mondtam, a halálbüntetés törlését is elvárjuk Ezekkel a témákkal is foglalkoztunk a találkozók során, ugyanakkor az aláírt dokumentum nagy megelégedésünkre szolgálhat, hiszen új fázis tud megnyílni ez, ennek alapján az Európai Parlament és Libia kapcsolataiban, és így az Európai Parlament megfelelő szerepet tud játszani az EU-Libia kapcsolatok keretei között. Másrészt pedig az EU delegáció irodanyitása Libiában minél előbb mindenképpen szükséges lesz, hogy ezek a célok teljesülhessenek, illetve hogy a folyamatban érvő tárgyalásokat nyomon tudjuk követni. Fontosnak tartjuk a Libia-EU párbeszédet, a keretmegállapodás aláírása véleményünk szerint úgy kell, hogy történjen, hogy ezt a keretet, ezeket a feltételeket tiszteletben tartja. Ezért úgy gondoljuk, hogy a látogatás követően az Európai Parlamentnek el kellene fogadnia egy első ajánlást a tanács számára, amely meghatározza a folyamatban lévő keretmegállapodási tárgyalások irányvonalát. Végül néhány végső megjegyzés. Először is köszönetet szeretnénk mondani az Európai Unió nagykövete által végzett munkát, aki Tunisban dolgozik, de nagyon nagy segítséget adott számunkra. Van bizonyos probléma, amit ön is említett, hogy az Európai Bizottsággal nem áll fönn a szinergia. Az igazából az Európai Parlament munkáját támogatást kéne, hogy tekintse, és nem pedig zavaró elemként. Második megjegyzésem, úgy gondolom, hogy jól meg kell magyaráznunk, és hangsúlyoznunk kell az Európai Parlament új szerepét a szerződés érvényelőpés követően. Ez nem csak Líbia esetében, hanem más országok esetében is érvényes, hiszen alapfeltétel ahhoz, hogy alappartnerként elfogadhassanak minket. E particolarmente al segretario, al segretariato della delegazione per il lavoro ottimo che è stato svolto a magyar kabin közben kérdezi, hogy a magyar nyelvű tolmácsolást hallgatják-e. Kérem, jelezzék a 16-os számú kabin felé, ami a második emeleten van a terem bal oldalán. E la correntezza dei nostri rapporti che lo consente. Onorevole Anna Gomez. Chairman, I would just like to add that um, uh, indeed Libya is strategically important for Europe Kérem, hogy aki a magyar nyelvű tolmácsolást hallgatja, az jelezze a 16-os számú kabin felé. A terem bal oldalán, a második emeleten található a magyar fülke. Kérem, jelezzék, hogyha hallgatják a magyar nyelvű tolmácsolást. Especially civil and political, but in what concerns economic and social, uh, there, there's a, a sensitive uh, relative distribution of the oil income. Um, governance is poor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 definito anche in tempi ragionevolmente congrui. Grazie Presidente. Grazie onorevole Iacolino. Onorevole Arlacchi. Grazie signor Presidente. Uh, first of all, I would like to congratulate uh, eh, Mr. Panzeri and our delegation to Libya. They achieved a significant uh, result on, uh, on several grounds and uh, first of all uh,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 csinál éppen most. Általában nagyon pontos szokott lenni 18 órakor, de próbáljunk információt szerezni. Elnök úr, én egy kérdést tettem fel, hogyha elmond, hogyha hogyha tényleg uh, sajtótájékoztatót ad, akkor most én elmehetnék simán az irodámba dolgozni tehát tisztázni kell akkor most ezt. Ezt, ezt nem lehet elfogadni így. Kérem, hogy, hogy amikor üdvözli majd Füle urat, akkor ezt kérem fejtsek ki hogy ezt nem lehet. Amint utána nézek, és kiderül, hogy valóban ez a helyzet, akkor ezt meg fogom tenni, amit kért. Prego, onorevole Vigan. Vigan képviselő. Uh, maybe. Igen, abban egyetértek, hogyha a médián számára már közzétették ugyanezeket a témákat, hát akkor igaz ez vagy jogos ez a kritika, de ezt nem igazán tudjuk, hogy ez e, a helyzet. Én azt mondanám, hogy ha hatkor van a mi találkozónk a biztos úrral, nem tudhatjuk, hogy a hat óra előtti sajtótájékoztatónak mi a témája. Esetleg föltehetjük ezt a kérdést a biztosónak, megkérdezhetjük, volt sajtótájékoztató, mi volt a témája? De nem hiszem, hogy nagy, kere, nagy feneket kellene kerítenünk most. Hm. Va bene, allora ho avuto conferma che effettivamente jó, hát úgy tűnik, hogy füle biztos. A biztosok ülése után a témáról sajtótájékoztatót tartott, hát amint megérkezik, majd megkérdezzük tőle, hogy pontosan mi is hangzott ott el. Tájékoztasson bennünket, hogy mit mondott a sajtónak, és ezt még azelőtt fogjuk tőle kérni, hogy elmondja azt, hogy az intézményi keretekről mit is gondol. Bene, colleghi, possiamo... Kedves kollégák, megkezdhetjük a témánkat. Füle biztos úr megérkezett. Kivetesen négy perc késéssel, ami nagyon furcsa a részéről, mert mindig nagyon pontos. De hát ma támogathatjuk ezt, hiszen nagyon álmosító napunk van. Bővítési csomag és a bizottság véleménye az egyes jelölt országok által tett előrelépésekről, illetve azon országok esetén is, amelyek esetleg jelölt országá válhatnak. Ezt a véleményt, ezt az értékelést a bizottság elfogadta. A mai megbeszélésünknek több oldala van. Egyrészt a horvát tárgyalások lezárásával kapcsolatos következtetések, aztán a volt Jugoszláv köztársaság Macedóniával való tárgyalások megkezdése, Montenegro, Albánia és Szerbia jövőbeni csatlakozása. Úgyhogy több komplex helyzet van, amiről a biztos úr beszámol részünkre. Biztos úr Nagyra értékelem, hogy mindig rendelkezésünkre áll, és szívesen bemutatja a helyzetet, és megbeszéli ezeket velünk. Abban a néhány percben, ami elválasztotta az előző napirendi pont lezárását, az ön magatásától, néhány kolléga jelezte, hogy ön a bizottsági ülés követően sajtótájékoztatót tartott. Feltételezem, hogy ugyanezekről a témákról. Még mielőtt a témákat megbeszélné velünk intézményi szinten, ahogy annak történnie kéne, ugye elsősorban. Természetesen nem ellenzem, hogy ön a közője tegye nyilvánossá azt, amit úgy gondol, hogy erre már jogosult, sőt ez az ön feltétele is a portfóliója keretei között. De azért szeretném jelezni, hogy néhány kolléga felvetette ezt a kérdést. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, és köszönöm, hogyha reagálni fog erre a kicsit érzékeny kicsit kritikus megjegyzése is, és nagy érdeklődéssel hallgatjuk. Öné a szó, kedves biztos úr. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Ez az első bővítési csomagom. Miért mondom ezt el? Azért, mert mindenképpen szükség van javításra, akkor, amikor majd ismétettem bemutatom ezt. Itt lehetek majd három perccel hamarabb akkor, és akkor tényleg beleférek a rám kiszabott időre. Másodszorban pedig remélem nem lesznek különleges körülmények ma, és ezzel arra utalok, hogy a bizottság kollégiumi ülése nem délelőtt kezdődött, hanem a délután, és remélem, hogy képes leszek pontosan úgy eljárni, hogy ön is javasolta elnök úr, vagyis a reggeli, a délelőtti ülések után, a bizottság ülése után reggel mindig az Európai Parlament vezet az utam, utána pedig az újságírókhoz. tudatában annak, hogy most különleges körülmények voltak, megpróbáltam ezt egy kicsit azért korrigálni, és tegnap elküldtem, tegnap este elküldtem a bővítési csomag szövegét a tisztelt képviselőknek, hogy lehetőségük nyíljon arra, hogy megismerjék ezt. De ezt, amit elmondott az elnök úr, azt rendkívül komolyan veszem, és komolyan veszem azt is, ahogy a, az önök bizottsága érez. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, nagy öröm számomra az, hogy itt, legyek ma, itt lehetek ma az önök körében, hogy bemutassam a 2010-es bővítési csomagot. Először is hagyosszam meg önökkel, általános véleményemet a fő kihívásokkal kapcsolatban a bővítési folyamatot övezően. Másodszorban pedig beszélni fogok arról a két véleményről, amely Montenegróval, illetve Albániával foglalkozik. Harmadsorban pedig bemutatom a többi jelölt ország, illetve lehetséges jelölt ország eredményeit. Először is a fő kihívásokról. Ez a csomag egy olyan év végét jelzi, amelyben nagy előrelépéseket lehetett látni a csatlakozni kívánó országoknál, és azt is láthatjuk, hogy minden évvel egyre hatékonyabb lesz a bővítési folyamat. A folyamat alapjai továbbra is a következőek, a kopenhágai kritériumok figyelembe tartása és a 2006-ban megújított konszenzus megtartása, teljes figyelembevétel, teljes elfogadása azon kötelezettségvállalásoknak, amelyeket az Európai Unió tett, illetve teljes tiszteletben tartása azoknak a feltételeknek, amelyeknek meg kell felelniük a jelölt országoknak. Ez a kipróbált módszerünk, és számos ország ezáltal csatlakozott az Európai Unióhoz. Ugyanakkor mindig lehet finomítani, illetve kiigazítani ezeket a változó valóságnak megfelelően. A játékszabályok ugyanazok, azonban a, az alkalmazása mindennek már tükrözi a további, korábbi bővítések tapasztalatait. Vannak benchmarkok, amelyeket konszenzus alapján fogadtunk el, ezen kívül el kell fogadnunk egyfajta track recordot, a benchmarkok testése által. Ezen kívül szorosan figyelemmel kísérjük a kötelezettségvállalások végrehajtását, akkor, amikor már átmenetileg lezárják a fejezeteket, és vannak bizonyos monitorozó táblázatok, amelyeket a tagállamokkal jutatunk meg. Ezen kívül elemezzük a fő szektorok felvevő képességét is. Amikor a meghallgatásom során voltam önöknél, akkor hangsúlyoztam annak szükségességét, hogy a csatlakozó országoknak a lehető legnagyobb politikai segítségnyújtást és támogatást kell megadni. Hadd legyek egyértelmű, a politikai segítségnyújtás, illetve a szigorú feltételek ugyanazon érme két oldalát jelentik. Biztosítottuk azt, hogy ez a folyamat mind támogató jellegű, támogatja az országok azon erőfeszítését, elérjék a kritériumokat, és szigorú is, amikor azt vizsgáljuk, hogy elértéke a kritériumokat. A legfontosabb az, hogy fent lehessen tartani a hitelességet, és ez a vezérfonala az én biztosi munkámnak is. Tisztelt elnök úr, mielőtt még rátörne, rátérnék Albániával és Montenegróval foglalkozó véleményekre, hadd szóljak néhány szót a bővítés általános kontextusáról, illetve hat fókuszálják egy kicsit a stratégiai dokumentumra is. A gazdasági válság és annak hatásai mindenki figyelmét élvezik. Ilyen időkben az emberek gyakran kérdezik, hogy miért számít egyáltalán a bővítés. Azért számít, mert ez megerősíti a békét és a stabilitást Európában. Ez Európai Uniós stratégiai érdek, és emiatt kell előrevinni a bővítés folyamatát azon meghatározott elvek, illetve feltételek alapján, amelyet megfogalmaztunk. A bővítési folyamat segít nekünk abban, hogy jobban el tudjuk érni politikai célkitűzéseinket számos területen, amelyek fontosak a gazdasági fellendülés és a fenntartható fejlődés szempontjából. Ide tartoznak a gazdasági válsággal való szembenézés kérdései, a 2020-as reformprogram célkötőzésének elősegítése, illetve az, hogy az EU-t egy biztonságosabb helyét tegyük. Itt arról van szó, hogy összefogunk a világ színpadán. A világszintű gazdasági recesszió tudatában intenzívebbé kell tenni a gazdasági párbeszédet, és nagyobb gazdasági integrációra van szükség a csatlakozni kívánó országokkal, e, ugyanis ezáltal tudunk együttesen koncentrálni arra, hogy leküzdjük a válságot, és növeljük a versenyképességet, illetve hogy több munkahelyet tudunk itt teremteni. A bővítési politika tehát lehetővé teszi az Európai Unió számára azt, hogy megfeleljünk a változó multipoláris világ kihívásainak, és így továbbra is meg tudjuk mutatni értékeinket és érdekeinket határaikon túl is. Egy unió, amely kiépíti az együttműködést korábbi riválisaival, míg megtartja az emberi jogok legmagasabb standardját, az fent fogja tartani azt a fajta mag, mágneses soft power amely majd kialakítja a világot el körül. A bővítési politika megmutatta azt, hogy nagy kihívásokkal szembe tudunk nézni, és ezt igazából lehetőséget tudjuk átformálni. Az elmúlt években számos nagy változás ment végbe ennek területén. Létrehoztuk a vízum könnyítéseket, volt alkotmányos reform, és ez az előrelépés mutatja azt, hogy a bővítési politika egy hatékony politika. Hogy továbbra is sikeresek legyünk, az Európai Unió bővítési politikájának továbbra is hitelesnek kell lennie. A hitelesség egy két irányú utca. A tagállamok számára a bővítési folyamat hitelessége azt jelenti, hogy szigorú feltételeket alkalmaznak a tagjelöltekkel szemben. Ez azt jelenti, hogy egy tagjelölt országot csak akkor jelölnek EU tagságra, hogyha 100%-ban készen áll. A tagjelölteknek, illetve a lehetséges tagjelölt országoknak a hitelesség az az, hogy van egy kézzelfogható európai perspektívájuk. Mindenképpen egy keretet kell nekik biztosítani, amelyben elérhetik az igazi változás, az igazi reformokat és az igazi eredményeket. Az érintett országok számára a csatlakozási tárgyalások nem csak azt jelentik, hogy bizonyos ö, dolgokat kipipálnak a jogközelítést illetően, itt valóban hiteles reformokra és azok végrehajtására van szükség. Ennek következményeként biztosítani kell azt, hogy nem csatlakozzanak olyan országok az Európai Unióhoz, akik még 100%-ban nem készek erre. Ugyanígy azt is biztosítanunk kell, hogy az Európai Unió 100%-ban készen áll, mielőtt még új országokat fogadna be. A Lisszaboni szerződés életbe lépése lényeges eleme az Európai Unió bővítési kapacitásának. Az, hogy az intézményi nehézséget megszüntettük, ezáltal az Európai Unió most már követni tudja a bővítési programját úgy, hogy megtartja az integráció lendelőtét. A 100%-os felkészültség segít abban is, hogy elérjük a bővítési folyamat egy újabb fontos elemét, vagyis azt, hogy megkapjuk mind az Európai Unió állampolgárának, illetve a tagjelölt országok állampolgárának támogatását. Az bővítésre való felkészülés nem csak a politikai rendszer számára jár előnyel, hanem az állampolgárok számára is. A 2010-es stratégia kiemeli azt a prioritást, amelyet a közigazgatás reformjának, illetve az igazságügy reformjának szentelünk, illetve azt a figyelmet, amit a szervezet bűnözésnek, illetve a korrupciónak szem, szentelünk. Csak így lehet elérni azt, hogy a vállalt reformok valóban meghozzák azt a változást és előnyöket a társadalom számára. Az Európai Uniónak továbbra is az együttműködésre kell törölkednie a bővítés után. Vannak még olyan területek, amelyek továbbra is fontosak számunkra, hadd említsem meg ezeket. Az első a szabad véleménynyilvánítás, illetve a szabad média, amely továbbra is aggályos néhány ö, csatlakozni kívánó országban. Ezeket a területeket továbbra is figyelemmel kísér az Európai Bizottság. Másodszorban a bilaterális kérdéseket az adott feleknek kell megoldaniuk jó szomszédsági szellemben, és úgy, hogy az EU teljes érdekét, összérdekét figyelembe veszik. Ezek a kérdések nem tartóztathatják fel a csatlakozás folyamatát. Itt az ideje annak, hogy a múlt beli konfliktusokat félretegyük, és most már a pozitív rendületre koncentráljunk. A regionális együttműködés nagyon fontos a stabilizációs és társulási folyamatban. Nem szabad, hogy ezt aláássa a Koszovóval kapcsolatos véleménykülönbség. Negyedsorban a vízumkönnyítés itt nagy erőlépés sikerült elérni. A korábbi jugoszláv köztársaságok Macedónia, Montenegro és Szerbia esetében már van ilyen vízumkönnyítés, és tegnap arról is döntöttünk, hogy vízumkönnyítést vezetünk be Bosznia-Hercegovina, illetve Albánia esetében. Koszovó esetében a vízum könnyítési párbeszédet hamarosan elindítjuk. Ezen kívül további erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy biztosítsuk azt, hogy eh, végre hagyják eh, a fetteleket az országok a vízumkönnyítés után is. Most pedig hadd beszéljek a Montenegróval és Albániával kapcsolatos véleményről. Elnök úr, tisztelt képviselők, ahogy mondtam, a bizottság pont most fogadta el ezt a véleményt Montenegróval és Albániával kapcsolatban. A bizottság azt javasolja, hogy meg kell nyitni a ö, csatlakozási tárgyalásokat Montenegróval és Albániával akkor, hogyha ezek az országok már elérték a megfelelő szintjét annak, hogy megfeleljenek a tagsági feltételeknek, és hogy elérték a fő prioritásokat, amelyeket a vélemény is tartalmaz milyen elemeztük mindegyik országot saját érdemeik alapján. Arra jutottunk, hogy van egy nagy különbség a két ország között. A kopenhágai kritériumok teljesítése nagyon fontos, azzal kapcsolatban megnyitjuk a tárgyalásokat. Mindkét ország előrelépést tett, de még mindig vannak olyan kérdések, amelyeket meg kell oldani azelőtt, mielőtt még megnyílnának a csatlakozási tárgyalások. Gondolok itt a jogállamiság kérdésére. A Montenegróval kapcsolatos vélemény felismeri azt, hogy politikai szempontból már sikerült előlépést elérni, hiszen létrehoztak egy jogi keretet, ami megfelel az európai standardoknak. A parlament normálisan működik, és konstruktív párbeszéd van a politikai pártok között. Az ország pozitív régi, szerepet játszik a régióban, és a etnikumok közötti helyzet is jó. Éppen ezért azt javasoljuk Montenegrónak, hogy tagjelölt országban váljon. Természetesen úgy gondoljuk, hogy ehhez kézzelfogható eredmények szükségesek az Európába vezető úton. Albánia is előrelépett nagyon sok kritérium tekintetében. De itt is beszámolhatunk arról, hogy pozitív szerepet tölt be a regionális kapcsolatokban. ennek ellenére néhány területen a stabilitás hiánya, főként az intézményrendszer stabilitásának hiánya alássa az ország helyzetét. Aztán a parlament megfelelő működése sem biztosított, és ez ugye blokkolja a szükséges reformok meghozatalát. Márpedig a kopenhágai politikai kritériumoknak ez része. Éppen ezért Albánia számára nem javasoljuk a tagjelölt státuszt. Több mint egy éve az Európai Unió, és természetesen nagyra becsülöm ezzel kapcsolatban az Európai Parlament állandó erőfeszítései. Nos, tehát a politikai pártok, akár a kormánypártok, akár az ellenzéki pártokról beszélünk, felelős szerepet mutatnak, és szeretnének ebből a padhelyzetből kilépni. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy fontos a pontos prioritások meghatározása, hiszen minden egyes ország számára világosan kell megmondanunk azt, hogy mit kell még tenniük. És utána értékelni fogjuk a legfontosabb prioritásokban tett előrelépéseket a 2011-es bővítési jelentésben. Minden egyes ország saját ritmusában kell, hogy előre, előre Most pedig más tagjelölt és esetleges tagjelölt országokra szeretnék rátérni. Nézzük Horvátország helyzetét. Végső fázisba érkeztek a tárgyalások. Szeretném aláhúzni, hogy a Hágai Nemzetközi Büntetőbírósággal továbbra is követelményt támasztunk a Horvátország csatlakozása terén, és az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy akkor lehet lezárni a csatlakozási tárgyalásokat, amikor Horvátország a legfontosabb benchmarkoknak megfelel, főként az igazságszolgáltatás területén, illetve az emberi jogok kérdésében. Hiteles megvalósítás nagyon fontos számunkra. Így aztán az Európai Unió a Horvátország csatlakozása után nem kell majd monitorozza a helyzetet. Éppen ezért a 23-as fejezetben szeretnénk előrelépni 2011 első negyedévében. A minőség, illetve a hitelesség nagyon fontos az Európába vezető úton. Nézzük most Törökország helyzetét. Törökország tovább folytatta politikai reform folyamatát, főként az alkotmány reformján keresztül. De további alapjogi ö, eredményekre van szükség. A demokratikus nyitottság valamint az összes érintett fél bevonása a reform folyamatba területén. Gondolok főként a szólásszabadságra, amelyet a gyakorlatban is biztosítani kell. A benchmarkok teljesítésének terén az előrelépések, valamint a csatlakozási tárgyalásokban kitúzott célok megvalósítása révén Törökország képes lesz felgyorsítani csatlakozási folyamatát, a tárgyalások menetét. Most az lenne sürgős, hogy Törökország minél hamarabb a társulási szerződés jegyzőkönyvének megvalósítását a diszkriminációmentesség területén megvalósítsa, hiszen ez követelményként lépett fel. 2006 óta az Európai Unió méréseket végez az előrelépések területén. Ami pedig a ciprusi kérdést illeti, a görög ciprióták, illetve a török ciprióta közösség közötti tárgyalások tovább folytatódnak az ENSZ fennhatósága alatt. És természetesen mindkét fél vezetőit arra szeretném felkérni, hogy minél hamarabb egy átfogó rendezést dolgozzanak ki Ciprus számára. Ezen felül Törökország szempontjából igen fontos az, hogy a ciprusi kérdés megoldást nyerjen. Nézzük most Izlandot. A csatlakozási folyamat megkezdődött. 2010. júliusában megkezdtük a csatlakozási tárgyalásokat, a screeninget, jövő héten fogjuk megkezdeni. Az első fejezetet a jövő évi nyár előtt meg lehet nyitni. Izlandnak foglalkoznia kell a jelenlegi kötelezettségekkel, például azokkal, amelyeket az Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás felügyeleti hatósága határozott meg az Európai Gazdasági Tér megállapodás keretében. Jelentős erőfeszítésekre van szükség annak érdekében, hogy az állampolgárok Izlandon megfelelő tájékoztatást kapjanak mindarról, amit az Európai Uniós tagá, tagság jelent. A volt jugoszláv köztársaság Macedónia továbbra is kielégítően teljesíti a politikai kritériumokat. A legfontosabb reformterületeken jelentős előrelépés fegyelhető meg, bár egyenlőtlen tempóban. További előfeszítésekre van szükség, különösen a jog és a közigazgatás terén, a reformok terén. A bizottság megerősíti és megismétli ajánlását, hogy az Európai Uniós tagságra vonatkozó tárgyalásokat fel kell, meg kell nyitni a volt Jugoszláv köztársaság Macedóniával ahogy mivel egyértelműen egyöntetű, egyhangú döntésre van szükség a tagállamokkal a tagságra vonatkozóan, ezért nagyon fontos, hogy a névre vonatkozó kérdést rendezzék. Szerbia. 2010. októberében a tanács felkérte a bizottságot arra, hogy nyújtsa be véleményét Szerbiára vonatkozóan. A tanács továbbra is bocsánat, az ország továbbra is folyt, folytatja a politikai reformokat és a belső időszakos megállapodás végrehajtását. További jogi és közigazgatási reformok végrehajtására van szükség, valamint fel kell lépni a szervezett bűnözés és a korrupció ellen. Szerbia folytatja együttműködését a nemzetközi bírósággal a volt jugoszláv esetekkel kapcsolatban. De a két legfontosabb fogva vádlott még mindig szabadon van. A teljes mértékű együttműködés az egyértelmű feltétel Szerbia felé. Szerbiának konstruktív hozzáállást kell mutatni a Koszovó nemzetközi kereskedelmi és együttműködésével kapcsolatban. Az EULEX jogszabályainak meg kell felelni a Koszovó északi részével kapcsolatban. Bosznia-Hercegovina. Bosznia-Hercegovina az októberi általános választásokat követően fel kell, hogy gyorsítsa reformjait. Különösen arra van szükség, hogy megfeleljen az ország alkotmánya az Európai Emberi Jogi Egyezménynek, és hogy fejlesz javítsa intézményeinek hatékonyságát és működését. Az ország abba a helyzetbe kell, hogy kerüljön, hogy elfogadhassa, végrehajthassa és megkövetelhesse az EU szabályok és törvények végrehajtását. A célkitűzések teljesítésével kapcsolatban nagyon fontos, hogy Bosznia-Hercegovina a kitűzött célokat a kötelezettségei alapján teljesítse, elérje, és a főképviselői hivatal bezárását követően is folytassa el munkáját. A, az Európai Unió továbbra is erősíti Belgráddal és Pistinával a tárgyalásokat az emberek, az ottani érek, eh, az ott élők eh, érdekében. Ez óriási lehetőség nem pusztán a kétoldalú kapcsolatok szempontjából, hanem a régió és a regionális együttműködés szempontjából egyaránt. Koszovóban a decentralizációs folyamat lényegesen fejlődött. Az eulex való együttműködés erősödött. Viszont a legfontosabb kihívások még mindig élnek a jogállamiság, a közigazgatás és az igazságügy terén. Sokkal többet kell tenni a korrupció elleni harcban, a szervezett bűnözés és a pénzmosás ellen. A helyi közösségekkel folytatott párbeszéd és egyeztetés a kisebbségek védelme és integráció, különösen a koszovói szerbekre vonatkozóan továbbra is probléma. A hatóságoknak biztosítani kell, hogy konstruktív megközelítést mutassanak afelé, hogy Koszovó részt vegyen a regionális együttműködési fórumokban, és lépést tudjon tartani a nemzeti fejlődésekkel is. Nézzük a következtetéseket. Tisztelt elnök úr és tisztelt képviselők! A jelenlegi bővítési folyamat lezárása óriási lehetőség a globális kihívások leküzdésére vonatkozóan is. A teljes lehetőség kihasználásához arra van szükség, hogy a folyamat hiteles és folytonos legyen. Nem engedhetjük meg, hogy elszalasszuk a pillanatot. A 2010-es bővítési csomagnak ez a legfontosabb üzenete. Mielőtt átadom a szót önöknek, szeretnék azonban még néhány szót saját munkánkról is mondani. Az Európai Unió elkötelezettsége a bővítési folyamat irán a saját magam és a tagállamok meggyőződését is tükrözi, sőt, tehát a háznak a meggyőződését szerződését is, hogy a bővítés kölcsönös és közös érdekű. Amikor e fórumon megjelentem februárban, akkor azt ígértem a nyilvános meghallgatáson, hogy a lehető legközelebbi kapcsolatban maradok önökkel a munka során. Remélem, hogy ez önöknek olyan olyan hasznos volt, mint amennyire az én munkámban is az előnyét ennek érezhettem a, ezen szakbizottságon belül óriási tapasztalat halmozódott fel, és rendkívül mértékben értik a bővítési folyamatot. Elnök úr, szeretném biztosítani önöket, hogy továbbra is folytatjuk az együttműködést annak érdekében, hogy az Európai Unió és azok az országok is lássák előnyét, akik eh, tagállamá kívánnak válni. Az elmúlt évben, még a nehéz időszakokban is, a bővítési folyamatokban és erőfeszítésekben volt előrelépés, de továbbra is megmaradtak a kihívások. Ezek az országok teljes támogatásunkat érdemelték meg. Az enyémet megkapják, és biztos vagyok abban, hogy az önökét is. És köszönöm elnök úr a türelmüket. Grazie, commissario. Eh, abbiamo... Köszönöm, biztos úr. A jelentkezők hosszú sorát látom. Az idő takarékoskodás miatt azzal kezdeném, hogy megadom a szót a raportőrnek a különböző tagállamok részéről, majd ezután veszem sorba a kollégák listáját. Omen Rojzán asszony helyettesének adom meg a szót, és Franka úrnak tekintettel az ő funkcióira. Két perc, 30 perc, 30 másodperc. Köszönöm, biztos úr, hogy ma ismét ellátogatott hozzánk. Azt gondolom, hogy nem kell túlságosan követelőzőknek lennünk, fel kell használnunk ezt az együttműködési szándékot. Megosztotta velünk mindazokat a döntéseket, amelyet a biztosok kollégiuma tárgyalt és hozott. Nem szabad olyan hozzáállást követelnünk és számon kérnünk, főleg biztos úron, ami más biztosnál nem tapasztalható. Nincs közöttünk a Menrejt asszony, kérte, hogy ugyanakkor azt a témát vessük fel, amelyel ő foglalkozik. Raportőrként Törökországról van szó. Elnök úr, a Törökországgal a csatlakozási tárgyalásokban voltak jó és rossz szakaszok, pozitív fejlemények is vannak a régóta megkezdett folyamatban, de továbbra is fajsúlyos nehézségek is akadályoznák az előbbre lépést. Úgyhogy még csak 13 fejezetet nyitottunk meg a 35-ből. Mit lehetne tenni annak érdekében, hogy ebből az utalágazásból, nem igazán zsákutcából kijussunk. Tíz éve ö, merült fel a, a jelöltség, öt éve a tárgyalások elkezdődtek. Ciprussal való kapcsolatok normalizálódása milyen szerepet játszik ebben a kérdésben? Szeretnénk, hogyha a legpozitívabb választ adhatnánk Törökország erőfeszítéseire a ciprusi helyzet mennyiben akadályozza, hogy valóban lendületet vegyen a Törökországgal folytatott tárgyalás sorozat? A török külpolitikának milyen súlya van Örményországgal kapcsolatos lépések, bizonyos erőfeszítések nem jártak sikerrel, nem sikerült a jegyzőkönyvet tető alá hozni. A török-iráni kapcsolatok is figyelembe vendők, az ENSZ égisze alatt mindezeket figyelembe kell venni a folyamat tovább lendítése szempontjából. Köszönöm. Köszönöm, Franka úr. Svoboda úrnak adom meg a szót ö, ö, Horvátország nevében. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, biztos úr. Az információkat már előzőleg is kaptunk tájékoztatást, ezt köszönöm. A jelentés egészében véve kiegyensúlyozott, jó irányt vesz, és rámutat a fő problémákra. Ami Horvátországot illeti, ön kiemelte, hogy most már a végső szakaszba jutottak a tárgyalások, de a sajtókonferenciát megelőzően kritizálták azt, hogy nincs pontos dátum. Szeretnénk ezt minél hamarabb tető alá hozni, ez világos. Jó, hogy most már a záró tárgyalások a, azok a jövő év első felében zajlanak le, de ami a horvátokat illeti, mindent megtesznek, amit csak tudnak. A két kérdés, amit kiemelt, az igazságügyi reform, a korrupció ellenes harc és a Nemzetközi Bírósággal való együttműködés. Kérem, hogy adjuk át ezt az üzenetet Horvátországnak, végezzék el a munkájukat, és azután megegyezés születik. Ez elméletileg lehetséges, és remélhetőleg mindent tőlük telhetőt megtesznek a következő év első felében, de most már Horvátországnak kell lépnie és elvégezni ezt a feladatot, ami pedig a versenypolitikát illeti a hajógyárakat, valamit tenni kell, de remélem, hogy elismerik, hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben nagyon nehéz a megfelelő cégektől a megfelelő választ megkapni, megfelelő ajánlatot. Egyébként egyetértek a bizottság jelentésével, és szeretném azt elmondani, üzenetem Horvátországnak az, hogy vegyék komolyan a munkát itt a zárószakaszban, és reméljük, hogy a jövő év első szakaszában örömteljes befejezés lesz. Köszönöm. Taller, Macedónia jelentéstevője. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm én is, biztos úr. Nagyon köszönöm jelentését, munkáját. Amit elmondott, azt bizonyítja, hogy jelentős munkát végeztek az elmúlt időszakban, és szeretnék elégedettségemnek hangot adni a célokkal kapcsolatban, Támogatom mindazt, amit a parlamenttel való együttműködéssel kapcsolatban mondott, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy az Európai Unió egy hangon szóljon a, a, a jelölt országok felé. Ami Macedóniát illeti, nos, a bizottság úgy véli, hogy a politikai kritériumokat az ország teljesíti, a, az igazságügy, a közigazgatás és a média szabadsága terén azonban további reformokra van szükség. Azt javasolnám, hogy a bizottság a média szabadságot nagyon alaposan kövesse nyomon és figyeljen, hiszen ez nagyon fontos a demokrácia fejlődése szempontjából a tagjelölt országokban. Emlékszem arra, hogy tavaly még rendkívül optimisták voltunk, arról beszéltünk, hogy az esélyek ablaka nyílt ki előttünk, és azt mondtuk, hogy csak kérdés, hogy Macedónia végre mikor nyithatja meg a tárgyalásokat öt év után, mint hogyha ez az optimizmus most eltűnőben lenne. Macedónia nyilvánvalóan helyes úton volt, de a viták miatt Görögországgal, illetve a névvel kapcsolatos viták miatt sok akadály merült fel. Talán az lenne a megoldás, hogyha hamar pontot tennénk-e vitára a bizottságnak nem szabad visszalépnie. Jó lenne, hogyha rugalmasabban próbálnánk kompromisszumra jutni. A macedón és a görög oldalra egyaránt vonatkozik ez. Mindenképpen szeretném azonban kérni támogatását arra vonatkozóan, hogy az EU érdekét is vegyék figyelembe. Az Európai Uniós érdekeknél minden érdeket figyelembe kell vennünk. Nagyon fontos, hogy a, ez, a, ez az érdek valóban érvényesülhessen. De nem csak az EU érdekeinek, hogy a macedón és a görög érdekeknek egyaránt ér, érvényesülnie kell. Azért kérem önöket, képviselő urak és hölgyek, Eston asszonyt, mint főképviselőt, és önt biztos úr, hogy mindkét féllel kezdje meg a támogatást azért, hogy tovább lehessen jutnunk. Talán egy döntőbíróság hozhatna megoldást. Talán eljön az az idő, amikor az Európai Unió további szolgálatokat tudna nyitni, nem pedig csak az ENSZ közvetítésére várna. Remélem, hogy közös erővel Macedóniát közelebb hozzuk a tagsághoz. Preda, relatore per... Köszönöm. Préda a kollégának adom meg Izland nevében két és fél percre. Eh, Köszönöm szépen, nyilvánvalóan szeretnék ragaszkodni ahhoz az időhöz, illetve tartani magam ahhoz az időhöz, ami eh, számomra megadatott, és egy dolgot mondok ezért csak. Az Európai Parlament úgy határozott tavasszal, hogy egyszerűsített eljárást alkalmaz annak érdekében, hogy Izland mielőbb élvezhesse az előcsatlakozási támogatási eszközből származó előnyöket. Egyhangú szavazással döntöttek erről, és az Európai Parlament minden, mindent megtett annak érdekében, hogy Izland valóban igénybe vehesse az alapokat. Néhány nappal ezelőtt megtudtam, hogy a tárgyalások megnyitását kérő kormányból több miniszter úgy gondolja, hogy a fontos eszközből származó források pusztán propagandát jelentenek. Nagyon sok olyan politikus van Izlandon, aki úgy véli, hogy ennek az eszköznek a felhasználása teljes mértékben veszélyes az izlandi társadalomra nézve. E, ennek a helyzetnek a leírására igen jó lehetőségek vannak, hiszen ezt szolgálja az EU nyitottsága. Hogyha ez nem lenne, akkor az információ terjesztés, az EU-ról való információ terjesztését bizonyára gyanakvással figyelnék. Biztos úr, ez rendkívüli probléma, nem csak politikai csoportok vannak, akik támogatják és szeretnék a tagságot, de nagyon nagy a megosztottság e, kérdésben, és érdekes módon a támogatási eszközzel kapcsolatban is, mert veszélyes propagandaként is vissza lehet vele élni. Köszönöm. Pákasszony, Bosznia, Bosznia-Hercegovina előadója, és brokúr Pákasszony nevében. Elnök úr, soha nem álmodom arról, hogy egyszer is az életben valaha pakaszony helyébe léphessek. Ennek ellenére összeszedem minden bátorságom. És egy általános megjegyzést mondanék el a, azzal kapcsolatban, hogy a balkáni térség fejlődése természetesen az összes ország csatlakozási perspektívájától is függ, Horvátországétól, és nagyon fontos, hogy milyen fázisban, milyen időben kapnak támogatási forrásokat, milyen formában tudják felhasználni, hogyan jutnak előre a reformokkal, és ez az a kérdés, amely Boszniával kapcsolatban is sajnos egyelőre a 2009. júniusi határozatunkban meghatározott kérdések miatt még mindig függőben van. Nem tudom, hogy a főképviselő hivatalát be lehet, fel lehetne váltani. Ez persze kulcskérdés lenne. Az ország összetétele a három népcsoport nyilvánvalóan azt jelzi, hogy ennek a legnehezebb, ennek az országnak a legnehezebb alkotmányos téren a reformokat megvalósítania. Nagyon fontos lépés lenne azonban, úgy gondolom, hogy pontosan ezekben a kérdésekben legyen előrelépés. De jeleznünk kell, hogy az országot nem felejtettük el, hogy Bosznia-Hercegovina, Albánia, továbbra is fontos számukra és az, hogy megoldjuk a problémáikat, az rendkívüli jelentőségű. Bátorítanunk kell az országot továbbra is ahhoz, hogy belső dolgaikat rendbe hozzák, és hogyha most azt mondják, hogy a hangsúly a közigazgatásra, a jogrendre, a korrupció elleni harcra és a bűnözés ellen való fellépésre tevődik át, akkor ezek olyan területek, ahol együttműködésre van szükség, és a bevezető megjegyzéseiben, ahogy elmondta, Bosznia-Hercegovina szempontjából összességében is fontosak. Erősíteni kell az együttműködést, nem tudom, hogy a keleti partnerségen keresztül lehet-e. Egy utolsó mondattal hadd mondjam el, talán meg kellene fontolni a biztos úr, hogy egy ország mennyi ideig tarthat ellenzékieket börtönben. Onorevole Kacsin, relatore per la... Köszönöm Brok úrnak. Kacsik úr a szó, ő a raportőrje. Szerbiának. Öné a szó, parancsoljon. Jezik, ki a razumejo Tisztelt elnök úr, a tagállamok egyértelműen és világosan szólnak a jelölt országok felé, és a jövőbeni jelölt országok felé. Üdvözlöm azt az előrelépést, amelyet Szerbia az elmúlt években elért, különösen Belgrád készségét, hogy Pristinával tárgyalásokat kezdjen. Nos, most, hogy a bizottság véleményét kérték, Beldra, eh, véleményünket kérte Belgrád, lehetőséget kapott arra, hogy elgondolkozzunk a politikai helyzetről. Nem lehet egyetlen egy olyan kifogás sem nehéz, amely eh, kifogás, eh, illetve kihívás sem olyan túlságos, hogyha a bizottság állásfoglalását akarjuk megkapni arról. Az igazság úgy a jogállamiság nyilvánvalóan fontos, ezt ki kell építeni, a kopenhágai kritériumokat teljesíteni kell hogyha a nagy igazságügyi tanács összeáll, akkor a reformokat el kell indítania. A jogszabályok érvényesítése igen jelentős a célok elérésében. A a pártosság, a korrupció és az úgynevezett szivárvány sajtó továbbra is probléma, és a demokratikus kultúra akadálya. Liberálisként védelmembe kell a személyes adatok védelméről is szeretnék szólni, hiszen a jelenlegi szabályaink nem felelnek meg az EU normáknak. Gratulálok minden állampolgárnak Montenegróban az ottani kormánynak is, hiszen pozitív állásfoglalást fogalmazott meg róluk a bizottság, illetve a tagságokról. Ez nem csak az ország előrelépésének, fejlődésének e, a jele, hanem ösztönző minden olyan ország számára, amely csatlakozni kíván az Európai Unióhoz. Montenegró példa is lehet arra, hogy egy ország hogyan valósítsa meg a reformokat. Három szomszéd már jelölt ország de úgy gondolom, hogy minden fegyvert fel kell használnunk ahhoz, hogy az európai integrációt, minden eszközt a vízumkötelezettség megszüntetése után vízumliberalizációra van szükség, nem csak a térségben, hanem az, az Európai Unió felé is. Egy mondatot Macedóniáról. Sajnos az állam névvel kapcsolatban mindig vannak problémák. Szeretném Macedónia politikai vezetését felszólítani arra, hogy ne tegyen semmi olyat, amely a kompromisszumot veszélyeztetné, hiszen erre mindenképpen szükség van a csatlakozási tárgyalásokhoz. relatore per il Montenegro. Uh, thank you. Tanok uh, úr Montenegróról szól. Köszönöm az ECR frakció koordinátoraként és Montenegró előadóként beszélek. Először is az első bővítéssel kapcsolatos jelentéshez gratulálok, meghallgattam az Albánia Montenegróval kapcsolatos kérdést, és ami az én területemet illeti, úgy gondolom, hogy nagyon reméljük, hogy csatlakozás megtörténik, ugyanígy eh, Izland kérdésében is eh, majd még eh, meglátjuk a népszavazás mit mond, de egyébként az Egyesült Királysággal kapcsolatosan Izland vonatkozásában kétoldalú problémák vannak. Görögországot arra buzdítanám, hogy megoldást találjon, kompromisszós megoldást erre a az kérdésre. Valamint én is megismétlem az ön felhívását Törökországgal kapcsolatosan, vagyis, hogy Törökország is használja föl a befolyását annak érdekében, hogy a ciprusi kérdés rendeződjön. Montenegrói előadóként vegyes véleményem van, ez kisország és egyébként vannak itt jó hírek, nagyon sok szempontot kell figyelembe venni, és nagyon komolyan dolgoznak azon, hogy az euróatlanti vágyaikat teljesítsék. Nem nagyon tetszik nekem az új koncepció, a macedón modell, vagyis a jelölt státusz helyett a csatlakozási tárgyalásokat megindítsuk. Szerintem itt szükség van bizonyos garanciákra, és az AKI átültetése is szükséges a hazai jogszabályokba. Egyébként ez csak akkor fog lezárulni, hogyha teljes mértékben végrehajtják a kívánatos lépéseket. A bizottság most értelmezi a szerződést, és látjuk, hogy egyébként Montenegrónak különböző benchmarkoknak kell eleget tennie, plusz követelmények vannak, a korrupció ellenes harc, stb. A határidő rövid, vagyis 12-18 hónap, még mielőtt megindulhatnak a tárgyalások, de biztos vagyok benne, hogy ez a szakbizottság el tudja fogadni az ön ajánlásait. Biztos úr, mindazt, amit átad a tanácsnak, pozitívan támogatom ezt, de azt szeretném, hogyha Montenegrónak lehetővé tennék a tárgyalások elkezdését nem túl távoli jövőbe. Köszönöm. Köszönöm Tanok úrnak. Albánia raportőrje következik, görög képviselő, két és fél percben. Για τα ζητήματα της διεύρυνσης ήταν αρκετά αναλυτική, διεξοδική και πραγματική. Το έχουμε κουβεντήσει. Köszönöm szépen. A biztos úr által elmondott igen teljes összefoglaló volt, de mégis egy kérdés merül fel bennem. Egy olyan kérdés, amely nem pusztán Albániára vonatkozik, hanem a többi országra is. A következő ez. Tény és való, hogy Albániában a reformokat elindították, de a politikai helyzet feszült. A firommal kapcsolatban egy névvel kapcsolatos probléma van. A bizottság és a kollégák is ezzel kapcsolatban sok mindent mondtak. Meg kell oldani ezt a kérdést, de más országokban is vannak problémák. A következő a kérdés. A bővítési kérdésekkel kapcsolatban ugyanezt tudom, hogy nem csak az ön feladatköre, de mi az oka annak, hogy bizonyos országokat egyszerűen nem is vettek be? Miért vannak mégis olyan országok már ezen az úton, akiknek megoldatlan problémái vannak? Mi a helyzet Törökországgal? Törökország amely egyszerűen nem teljesíti a, az elvárásokat, és mégis a tárgyalások, illetve a, a a viták is folytatódnak, és semmiféle nyomást nem lehet gyakorolni. A, vajon bizonyos országokban úgy tűnik, hogy nem elegendő ösztönző az Európai Unióhoz való csatlakozás. Mint hogyha nyomást gyakorolnánk, de nem a megfelelő helyen. Hadd térjek vissza a firommal kapcsolatos név problémára. Ugye azt szokták mondani, hogy az Európai Unióba kívánnak, Unióhoz kívánnak csatlakozni, na de hogyan? Minden politikai párt Görögországban például fontos lépéseket kellett, hogy tegyen a, a, és tett is a firom kormánya felé, és igenis megpróbáltunk nyomást gyakorolni Törökországnál, különböző magyarázatok vannak, de miről is beszélünk? Miről van itt szó? Presztis kérdés? Vagy miről van szó, hogyha az ankarai kormányzat bizonyos jegyzőkönyveket elfogad, akkor ellenszolgáltatásokat kap? Miről van itt szó? Vajon a bővítési politika nem elég meggyőző? a kritériumok, a feltételek nem elég jók? Mit gondol, hogy az ilyen jellegű kritériumok alapján valóban tárgyalhatnak az országok, és eredményeket érhetnek el? Rice per il Kosovo, due minuti e mezzo. Yes, uh, thank you. Koszovó uh, raportőrje következik két és fél percben. My, as... Köszönöm, elnök úr. Koordinátora vagyok a zöldek frakciójának, de koszovói előadó is jelentéstevő. Biztos úrnak szeretnék két dolgot megköszönni. Először is a kitűnő kapcsolatokat, amelyeket kialakított nem csak az én frakciómmal, de általában a parlamenttel, a parlamenti képviselőkkel, és ez kitűnő alap a közös céljaink elérésére, vagyis a bővítés elősegítésére. Ön világosan beszélt és úgy látom, hogy nem csak személyesen, hanem politikailag is elkötelezte magát amellett, hogy elősegítse a bővítést, és azon dolgozik, hogy ez a kifáradás, amelyet néhány tagállam részéről tapasztalunk, ez megszűnjön. Megfelelő pillanatok vannak most itt előrelépni, és támogatja önt a parlament. Ami pedig tehát ennyit szeretem volna mondani a bővítésről. Van egy kérdésem. A bevezetőben azt mondta, hogy az EU-nak százszerzalékosan készen kell lennie a bővítés előtt. Mit ért ön ez alatt? Mert a Lisszaboni szerződéssel szerintem nem értünk el mindent, amit szerettünk volna, vagy néhányan szerettünk volna, vagyis még nincs minden készen, sok, szeretnénk, sok mindent szeretnénk, egy erősebb politikai, szociális uniót. Vagyis ön mit vár ezért, hogy nem szeretnék további szerződési reformot, még mielőtt Horvátország és a többiek csatlakoznak. Úgyhogy kérem mondja el, hogy mi az, amire ön nem akar várni, vagy várni akar, amit a jelentését illeti. Azt mondta, hogy nem túl egyszerű kérdések vannak. Fontos, hogy az összes országgal foglalkozzunk egyformán. Emberi jogok, alapvető szabadságjogok, a nemek közötti egyenlőség, azután a leszbikusok, homoszexuálisak, transzexuálisak jogai. Köszönöm, hogy ezeket belevett az anyagba. Ami Koszovót illeti, Koszovó esetében szerintem jól leírta a helyzetet, az előrehaladást, a nehézségeket, az eulex való együttműködést, és kérem, hogyha amikor a tagállamokat tárgyal, és a tanácsal, akkor mondja meg, hogy az EULEX több bírát igényel a tagállamokból, mert panaszkodnak, nincs elég bírájuk, és hogyha azt akarják, hogy az EULEX valóban jól működjön, akkor a tagállamoknak is küldeniük kell oda embereket. Nem elég, hogyha azt mondják, hogy sajnáljuk, nincs elég pénzünk. Úgyhogy ez a közös európai jövő része, beleértve Koszovót. Remélem, hogy Koszovóval is elindulnak a tárgyalások, mint ahogy Szerbia megkapta ezt a véleményt, így Koszovónak is meg kell kapni, a koszovóiak, különösen a fiatalok igenis Európa centrikusak. Köszönöm, hogy kérte Szerbiától, hogy konstruktív magatartást tanúsítson Koszovóval kapcsolatosan. Kukán a déleurópai országok szervezetének elnöke. Csökkentettem egy percre. Elnök úr, azt szeretném jelezni, hogy hadd menjen a jövőben a bizottság haza, és az előadókkal ülésezzen, akkor elég sok időt megtakaríthatunk magunknak. Onorevole Kukan. Un minuto e mezzo. Kukan is not a rapporteur. Thank you very much. Kukán úr, másfél perc. Kukán nem előadó. Biztos, biztos úr, néhány rövid megjegyzés. Az a kép, amit ön festett, tulajdonképpen reális volt, és és nagyon pontos. Politikailag azonban úgy, úgy gondolom, hogy a földön járt, és így kell továbbra is tennie. Most jöttem vissza Tiranából, a, az Albániáról szóló jelentés következtetései helyesek. Macedóniában, az interparlamentáris párbeszédben, Albániában is megfelelő előrehaladás volt, de hát a politikai helyzet, a politikai válság vagy politikai zsákutca az az, hogy a politikai vezető ott van, még mindig ott van, befagyott a helyzet, semmi hangyányi jele sincsen annak, hogy ezt meg fogják tudni oldani, úgyhogy Albániára vonatkozó következtetései valóban pontosak. A Balkán helyzete valóban az országok számára mut némi esélyt azért arra, hogy megmutassák, hogy mennyire veszik komolyan a regionális együttműködésben betöltött szerepüket. Koszovóval kapcsolatban nem akarom most részletezni, de Szerbiának pozitívan hozzá kellene a, a választáshoz. A szerb-koszovó párbeszédet el kell indítani, Albániának meg kellene ragadni a lehetőséget arra, hogy pozitív szerepet töltsön be. Ha ők nem tudnak zöldágra vergődni saját maguk, akkor úgy gondolom, hogy valahogy nekünk lágyan, puhán kellene őket erre felé ösztönözni, illetve az üzeneteket feléjük sugalni. Grazie, onorevole Kukán. Onorevole Flötr. Köszönöm Kukán úrnak. Flodasszony a török európai delegáció elnöke. Egy percben. A Törökországról szóló bizottsági jelentésben nagyon sok jó dokumentált elem van, és nagyon érdekes. Nagyon égető kérdéseket érint a helyzettel kapcsolatban, az új alkotmányra vonatkozóan, a konszenzus szükségességéről, a szólásszabadság miatti aggodalmakra is utal, úgyhogy nagyon sok olyan kérdést érint Törökországgal kapcsolatban, mert sok szereplőre vonatkozik. Az önök megjegyzései itt és a bizottságnál, tehát hogy nyilvánosság elé szerepet Törökországgal kapcsolatban. Három elemet emelnék ki a priori első olvasatban. Ez ugyan nem új, de mégis előrelépésre utal. Ön azt mondja, hogy Törökországnak ki kell dolgoznia a kiegészítő jegyzőkönyvet. Ez mind nem új elem, csak hogy van valami, ami mégiscsak megszólított bennünket, hogy ön hangsúlyozta nyomatékosan, hogy sürgős a helyzet. Mi, mire utal ez? ön aggódik, ön ö, ö, sürgetné, fél, hogy leülnek a tárgyalások? Ö, az ENSZ bejelentésével van kapcsolatban? hogy mintegy kifáradtak, elegük lett egy kicsit a helyzetből, hogy az Európai Parlament még nem fogadta el az ön javaslatát Ciprussal összefüggésben? az ENSZ nem ér el eredményt Ciprusban, akkor ez most már nyilvános, a sajtó megszellőztette, tehát ez már nem titok többé. Miről van itt szó tulajdonképpen? Igenin, un minut e mezzo. A szót. Vigenen úrnak másfél percben. Разпределяме справедливо задачите и имаме висока дисциплина, така че не можах да се включа нито като Szigorú fegyelemről beszélt. Én raportőrként nem vettem részt, csak koordinátorként a raportőrt helyettesítem bizonyos országokkal kapcsolatban. A szociáldemokraták nevében szeretném üdvözölni az ön által javasoltakat, mind a jelentést, mind pedig a majd egy éve a bővítés ügyében folytatott munkájáért szeretnénk többlet kohéziót ehhez a politikához biztosítani. Nem csak az administratív eljárásról van szó, hanem arról is kell gondolkodnunk, hogy fontos politikai üzenetet kell eljuttatnunk, melyel bátorítjuk a régiót, azt gondolom, hogy ön ezt megtette, a vízum liberalizáció épp hogy életbe lépett, Montenegróval kapcsolatban újabb bizonyosságot kaptak a tagállamok, hogy nem állt le a folyamat, folyik tovább, és amennyiben helyes politikát folytatnak ezek az országok, akkor célhoz érnek. Ugyanakkor a bővítés nem egyformán fogadott a tagállamokban, az unió állampolgárait tájékoztatni kellene arról, hogy mi is a haszna ennek a bővítésnek. Ön jogosan ö, hangsúlyozta a gazdasági válság következményét és a szociális ö, inkluzió szükségességét. További kiegészítő ö, intézkedésre van szükség az unió részéről a Nyugat-Balkán térségre vonatkozóan. Köszönöm. Lambsdorff úrnak adom meg a szót egy percben. Uh, Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, először is szeretném elmondani az ön bevezető megjegyzésével kapcsolatosan, hogy úgy tűnik, hogy a bővítési politikának a hitelességét visszakívánja állítani. Ezt én üdvözlöm, hiszen ez a politika sérült a feltételek miatt, az abszorpciós kapacitások miatt. Erről beszéltünk, de nem az érdemek alapján dolgoztunk. 2004-ben volt egy nagy robbanás, de az európai közvélemény szemében a folyamat elvesztette hitelességét, hiszen lelassult. Úgyhogy üdvözlöm ennek visszaállítását, de ami Horvátországot illeti, szerintem nem kellene dátumokat említeni, mert még nem tudjuk pontosan, hogy elkészültek-e. Törökország, elolvastam a jelentést, ön gondosan megválogatja a szavakat. Flótörő kolléganő a sürgősségről beszélt, már csak három fejezet van hátra, úgyhogy világos, hogy miért sürgős ez a dolog, de azt kívánom, hogy úgy folytassa, hogy eddig is végezte ezt a munkát. Köszönöm, Lanzorf úr. Egy perc. Adi Giorgio képviselőnek. Köszönöm szépen. Meg kell, hogy mondjam, hogy különböző kérdéseim vannak Törökországgal kapcsolatban, ma olyan azokon kívül, amiket a kollégák már feltettek. Elsősorban Szala Franka úr kérdésére gondolok. De hadd térjek vissza rá, és elmondom azt is, hogy miért. Úgy gondolom, hogy ez egy abszolút fontos kérdés. Remélem, hogy ön mindent megragad arra, minden lehetőséget, ami a szolgálata előtt nyitva áll, hogy e, ebben megoldást találjanak. Ezt a kérdést fel kell oldani, meg kell oldani Törökországban. Már szólt arról, hogy a tárgyalások folynak, és hadd mondjam el azt is, hogy nem szabad, hogy arról kezdjenek el beszélni, ami azt csugalná, hogy megnyitják a ciprusi megszállt területeket. Nem szabad például azt sem elismerni, hogy azt repülőtérként használták ezeket a területeket. Ha ezt megteszik, akkor rossz irányba mennek. A ciprusi kormánynak a ciprusi pártokat tár, tárgyalni kell. Köszönöm szépen, elnök úr, és üdvözlöm Önt is, biztos úr. Nagyon kiválóak, tartalmasak és érdemiek a javaslatai és a következtetései, de van néhány kérdés, ami még hátra maradt. Az összes országnak konkrét és igen speciális problémái vannak. Ezeket a problémákat a csatlakozáskor az Európai Uniós problémáknak kell, hogy majd tekintsük. Biztos úr jelezte, hogy azok a problémák, amelyek azt mondta, hogy nem szabad becsuknunk a szemünket a e problémák előtt, de nem meg kell oldani őket, de nem fognak eltűnni önmaguktól a problémák. Koszovó nyilvánvalóan problémává válik majd. Kizárt az, hogy, hogy tárgyalásokkal a koszovói helyzetet megbeszélésekkel meg lehessen oldani. A Dayton is ugyanezt mutatta. A Daytoni próbálkozás zsákutca volt. Hogyan kívánjuk megoldani a helyzetet? Tudom. Thank you, uh, Mr. Commissioner. I want to... Köszönöm, biztos úr, szeretnék gratulálni önnek ehhez az anyaghoz, és ez valóban uh, fontos, hogy önnek stratégiai nézőpontja van. Ha az egyetlen út, a jövőkép és a hitelesség. Szerintem értékelni kellene a múltat is és a múlt tanulságait. Az egyik tanulság az, hogy nem szabad elfeledkezni az emberekről, a társadalmakról. A csupán technikai kérdések nem e- elegendőek. Másodszorban be kell vonni a közvéleményt a tagállamokban, mert én úgy hiszem, hogy az utolsó bővítés nem kudarc volt, hanem siker, de sokan úgy gondolják, hogy kudarc volt. Elő kell készítenünk a befogadó országokat is, a tagországokat azért, hogy bővíthessünk. Szerintem offenzívebbeknek kell lennünk, és meg kell határoznunk, hogy miért szükséges számunkra a bővítés, számunkra is, és nem csak a jelölt országoknak. Végül pedig néhány terápiát kellene ebbe belevenni, a bővítés utáni terápiát, azért, hogy sikeres legyen a bővítés. Watson képviselő egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Megkérdezhetném-e a biztos urat Törökország és Ciprus ügyében? Az ENSZ főtitkára konzultált önnel, biztos úr, mielőtt Krisztofiasz urat és arról jó urat meghívta New Yorkba. És Észak-Ciprus mikor vált problémává az EU számára inkább, mint az en számára? Posselt képviselő egy percben. Elnök úr, először is, ami Horvátországot illeti, a parlamentnek eh, Lamszor kollégával ellentétben azt kérte, hogy a tárgyalásokat legkésőbb eh, jövő évben zárják le. Azt kérdezném, anélkül, hogy dátumot kellene önnek mondania, hogy ezt legalább elvileg lehetségesnek tartja-e, hogy a magyar elnökség ezeket a tárgyalásokat még le tudja ez zárni. Múlt héten ott voltam a volt kollégáknál, Schmidt úrnál, aki most államfő ott, és tudom, hogy nagyon határozottan szeretnék lezárni a tárgyalásokat. A kérdésem az, hogy reálisnak tartja-e. A második dolog Macedónia. A kérdés az, hogy Görögországot újra meg újra egy, emlékeztetik az időközi megállapodásra, amelyben elkötelezte magát, hogy a kétoldalú problémákat nem fogja a csatlakozás akadályává tenni. Grazie onorevole Posselt, onorevole Mavro Nicola, su minuto. Köszönöm. Egy perc Navroni Nikonász úrnak. Igen, köszönöm szépen. Röviden szeretném elmondani a csatlakozás, Törökország csatlakozásával kapcsolatban és Ciprus kérdésével kapcsolatban a következőket. Nagyon örülök annak, hogy a biztos egyértelműen foglalt állást az ankarai jegyzőkönyvvel kapcsolatban. Két problémát, kérdést vetnék fel. Az egyik, amely a ciprusi kérdés megoldásával van kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy fel kell tenni a kérdést, hogy az Európai Bizottságnak foglalkoznia kell -e ezzel vagy sem a megszálló csapatok kérdésével. Ön, mint biztos bizonyára tudja, hogy egy ilyen, hogy mit jelent az, hogy egy ilyen kicsi szigeten megszálló csapatok vannak. A másik pedig a gyarmatosítás. Ugye török gyarmatosítók jönnek ide, Észak-Ciprust kolonizálták. Vajon a bizottság nem tudna egy, még egy lépéssel tovább menni, és Törökországot megkérdezni, hogy mit kíván tenni. A tárgyalásokat erre is kiterjeszteni. Törökországot megkérdezni, hogy szabályozza, csökkentse a katonai jelenlétet, és csökkentse a gyarmatosítást. Nuto. Weigel úr, egy percben. Grazie, Presidente. Uh, I think, uh... Úgy gondolom, hogy gratulálnom kell meg vagyok elégedve a biztos úr jelentésével és a bizottság hozzáállásával. Ez mutatja, hogy folyamatosan érdekel bennünket a bővítés, amely eszköz és plusz értéket képvisel az európai stabilitás szempontjából. Ami Horvátországot, Montenegrot illeti, jó híreket hallottam örömmel, viszont Albánia esetében rossz híreket kaptam. Szerintem viszont ez javulhatna, hogyha foglalkoznánk itt a parlamentben az albán politikai válsággal, és nem állnánk csak a partvonalon a frakcióinkkal, hanem megpróbálnánk hiteles közvetítőként felépni az albán politikai válságban. Köszönöm. Köszönöm. Ibrizacsics képviselő egy percben. Köszönöm. Szeretném Montenegro ügyében elmondani, hogy mit lehet reálisan várni. Mit gondolnak, mikor fogják Montenegrót meghívni a tárgyalásokra? Ön szerint mi a reális dátum? Köszönöm. Kreisdorfer képviselő egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr az a beny- miért az a benyomásom, hogy a jelölt országok és a lehetséges lehet jelölt országok, de a tagállamok is azt hiszik, hogy egy ilyen számítógépes szimulációval ö, vagyunk, és rendkívül sok időnk van, és a problémák megoldódnak maguktól. Így nem mehet tovább a dolog, mert a világ egyre bonyolultabb, nem pedig kevésbé bonyolult lesz. A kérdés az, hogy jelezte, hogy az Európai Unió bővítési képességét is biztosítani kell. Mennyire tartja jelenleg képesnek arra, hogy egyáltalán felvegyen tagokat? Grazie, onorevole Kreisdorf. Köszönöm. Petár úr, egy percben. Aki element kredibilnosti Köszönöm szépen, egyértelmű nyelvre van szükség, ez a hitelesség fő eleme. Minden fejlődésnek, előrépésnek örülök, de a dinamikának még nem, és a nagy különbségeknek sem, hiszen ugyanazon a területen, a Balkánon, illetve volt Jugoszláviában belül nagy eltérések vannak. Egyetértek azzal, hogy minden állam először önmagával kell, hogy versenyezzen, de csatlakozom okhoz, és azt mondom, hogy nagyobb ambíciókat kellene mutatni, ösztönözni kellene a folyamatokat, jobb légkört teremteni, nagyobb regionális együttműködést, és különösen innovatív módon kellene a frusztráló és veszélyes blokkádokat leküzdeni. Egyre rosszabb lesz a helyzet az, hogyha a a Balkánon falat építenek. Nehezebb lesz, mint a vasfüggönyt lebontani. Több ambícióra vágyom, többet kellene tennünk ahhoz, hogy megkönnyítsük a folyamat, és mind, folyamatot mindig is azt mondtam, hogy több Európára van szükségünk Európán belül a globalizációhoz. Péterle, honorevole Bockurt, un minuto. Katom Bockurt úrnak egy percre a szót. Eh, Köszönöm szépen, eh, elnök asszony. Itt, eh, elnök úr, itt ülök, Füle úr. Elhangzott, hogy közvetlenül a választásokat követően Boszniába megy, és a folyamat érére áll, valóban konkrét akciókat eh, kíván az EU nevében elindítani, hogy biztosítsa az előrelépést. A második kérdés Törökország. Tehát mik lesznek ezek? A második kérdés Megismétli a kérdést, mert az nem hangzott el. Azt hittem, hogy egy percbe kell beleférjek. Gyorsabb, mint februárban volt. Jó, akkor megismétlem a kérdést tehát jelezte a választásokat követően, hogy Boszniába megy, és elindítja a folyamatot. A folyamatot él, a reformok élére áll, ami fontos Boszniába. A kérdésem, hogy milyen konkrét akciókat tervez. A második kérdés Törökország. Törökország tárgyalásai folynak, mindkét oldal számára fontos kérdésem. Ön, illetve az Európai Bizottság és a saját területére vonatkozóan milyen eredményeket lát lehetségesnek. Grazie, onorevole Boskur. Onorevole Benarabatú, un minuto. Köszönöm. Most megadom egy szóra a Benarabatú úrnak a szót. Bocsánat, tévedtem. Chiedo scusa, ho sbagliato a darle la parola. C'era prima la tehát, kedves asszonyom, tévedtem, elnézést kérek, mondja az elnök. Előbb megadom a másik szónoknak. A Greeneknek vagyok a szószólója Albánia-Bosznia kérdésében. Ami Boszniát illeti, valóban egységbe kell, hogy tömörüljenek a politikai szereplők, támogatniuk kell ezt az országot, és a bizottságnak is ezt meg kell tennie az EU részéről, egyhangon kell beszélnie Boszniával, mert valaki ki vissza akarja hívni a csapatokat, van, aki nem. Olaszország is a másképp akar lépni, föderatív szintet kívánja alkalmazni. Úgyhogy szerintem a mi részünkről is egyhangon kell szólni. Remélem, hogy ön és Aston asszony is megteszi ezt a kezdeményezést, és az alkotmányos reform kezdeményezést elindítatja. Ami Albániát illeti, szeretném azt ajánlani önöknek, hogy hiszen arról van szó, hogy a tárgyalások elinduljanak, most önök átdobták nekik a labdát, náluk van a labda, úgyhogy szerintem ezt erőteljesen kell nekik közvetíteni. Köszönöm Cornelissen, az, hogy most pedig Kopp Rope képviselőnek adom egy percre a szót. Köszönöm szépen, biztos úr. Igen, koherens és eh, egyértelmű magyarázatokat adott. A firommal kapcsolatban van egy kérdésem, a névvel kapcsolatban. Több eh, kollega ugyan kitért már erre. Mindannyian azt szeretnénk, hogyha az Európai Unióhoz közeledne az ország, de kevesebb obstrukcióra, obstrukciót szeretnénk látni a név problémájának megoldásában. Évek óta mondják, hogy megoldják a problémát, kapcsolatokat alakítottak, alakítottak ki már a miniszterelnökök szintjén is, de még mindig nincsen semmiféle válasz. A Firom miniszterelnöke el se jött New Yorkba egy héttel előtte lemondta a látogatást. Ha nem lehet megoldani ezt a kérdést, akkor mi lesz? Úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb, és mint hogyha senki semmi jel nem mutatna ennek a megoldására. A szkopjai kormányzatot miért nem kérik meg arra, hogy építő hozzáállással javítsa, vagy fejlesz-e az előrelépést, pedig minden jó akarat megvan. Köszönöm, Kopra asszony. Melátó asszonynak egy percre. Elnök úr, biztos úr, kedves kollégák, Törökország és Európa számára is fontos kérdés a csatlakozás, de ezen túlmenően is Európán belül a muzulmán kisebbség elismerést kapna a muzulmán állampolgárai számára, és hogy plurális szemléletű tíz évet tartanak a tárgyalások, most már egy határidőt kellene megszabni. Azok a feltételek fontosak, amelyekre már kollégáim is utaltak a csatlakozással szembeni feltételekről van szó. Szeretnék beszélni a török biológiai és kulturális sokféleségre szeretnék utalni. amikor ezt természetes erőforrásként fogjuk fel, például elektromos áram előállítására 19 vízerőmű 45 kilométerre működik egy, egy gát, egy vízgát egy percre kellene korlátozni. Papadopulónak adom át, azt ott mondta az elnök. In the progress report... Köszönöm szépen, elnök úr. Törökország kijeleztette, hogy a ciprusi rendezés alapvetően fontos. Füle úr, egyetértek ezzel, de úgy gondolom, hogy a, villamás, a bizottságnak nem lenne szabad megelégedni a nyomonkövetéssel és jelentéskészítéssel, ha különösen addig, ha Törökország nem felel meg az EU kötelezettségeknek. Fel kell kérnie Törökországot arra, hogy vonja vissza a török csapatokat Ciprusból, és a, a törvényellenes telepeket fel, számolja fel. Kérem, határoz, mondja el konkrétan, hogy egyetért ezzel vagy sem. Ci sono stati 29 interventi con eh, ciascuno di essi. 29 hozzászólás volt, több kérdés elhangzott. Nehéz helyzetben van a biztos úr, hogy mindenkinek válaszoljon. Meglátjuk, hogy hogyan boldogul. Biztosak vagyunk abban, meg vagyunk győződve arról, hogy mindenkinek fog tudni válaszolni, biztos úr. Megadom önnek a szót. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Ott kezdeném, ahol befejeztük a vitánkat. A bizottságnak nem volt érdeke az, hogy megemlítse, megismételje, Törökországról beszélek, újra meg újra felhívását arra vonatkozóan, hogy a kiegészítő angarai protokollt, a megegyezést hajtsák végre. Tavaly a tagállamok úgy hiszem nagyon világos nyilatkozatot tettek e kérdésről. Úgy gondolom, hogy az is evidens, hogy ez a meglehetősen fájdalmas folyamat olyan helyzetbe jutatott minket, amikor már csak három fejezetet kell megtárgyalni, kell megnyitni, és el kell kerülni a további késedelmet, el kell kerülni azt, hogy ezt az alkalmat elszalasszuk. És most valóban sürgősé vált, hogy Törökország végrehajtsa a kiegészítő protokollt. Az újságokban valóban voltak spekulációk, spekuláltak arra vonatkozóan, hogy titkos tárgyalások folynak. Nem fogok kommentárokat fűzni ezekhez a spekulatív jelentésekhez. Felhasználom az alkalmat arra, hogy emlékeztessek az én álláspontomra ezzel kapcsolatosan. Nem titok, hogy a bizottság teljes mértékben támogatja a most folyó erőfeszítéseket azért, hogy a ciprusi kérdés megoldódjon, ez Ciprus és az EU hasznára válna egyúttal. Emellett az Európai Bizottság, egyébként erről az előbb szóltam, arra vár, hogy Törökország teljes mértékben végrehajtsa a társulási megállapodás kiegészítő protokollját. Szeretném ehhez hozzátenni, hogy kollégáimmal együtt nyomon követjük a fejleményeket e téren, és valóban rendszeres kapcsolatban állok az összes érdekelt félel. Csak ennyit tudok mondani azzal kapcsolatosan, hogy kommentáljam a spekulációkat. Majd nem is olyan régen Cipruson jártam. Láttam a tétlenséget. Láttam, hogy láttam mindezt, beszéltem a görög cipriótákkal, a török cipriótákkal, részt vettem bizonyos rendezvényeken, és azt is láttam, hogy lelkesek, nyitottak mindkét oldalon a két vezetővel kapcsolatosan. A további tárgyalásokra hagyatkozva megnyugtattak, azt mondták, hogy folytatódnak a tárgyalások az átfogó rendezésért, és az ensz együtt, ha támogatjuk őket, akkor ez a legjobb erőfeszítés. Mert ez a két vezető által vezetett folyamat az a folyamat, amely eredményeket hozhat, mégpedig a leggyorsabban. Nem konzultált velem az ENSZ főtitkára, de igen, nagyon alapos vitám, megbeszélésem volt Danner úrral, a ciprusi képviselőkkel. Igen, kapcsolatban vagyok vele, velük, és kapcsolatban is leszek, és minden tőlem telhetőt megteszek. Azért, hogy nyitott, átlátható módon történjen mindez, és már diplomáciai eszközöket is felhasználok a folyamat támogatására ami magát Törökországot illeti. Feltételezem, hogy nem találnék túl sok embert, még itt a jelenlevő között sem, aki elégedett lenne a tárgyalások ütemével, elnökségenként egy fejezet, már november eleje van, és nem tudom garantálni önöknek, hogy megnyitunk egy fejezetet még ebben az évben. Új alkalmat kell teremteni, ebben bízom, hiszen ez az EU stratégiai érdekét szolgálja. Ragaszkodni kell a keret megállapodáshoz, és a mandátumunkhoz a csatlakozási folyamata kapcsolatosan, és a folyamatnak tovább kell mennie, de nem úgy, hogy elnökségenként egy fejezetet tárgyaljunk meg, és másfél hónappal az év zár, lezárulása, vagy az év vége előtt ez dilemákat okozó nekünk. A kiegészítő protokoll végrehajtása ennek ugye világos, de az is világos, amit Salafranca úr mondott és mások, az előrehaladás bilaterális fronton Törökország és a Ciprusi Köztársaság között, Ez hát bármilyen előrehaladás etéren felgyorsítaná a folyamatot. Úgy gondolom, ez fontos megpróbáljuk megtalálni az útját, módját annak, hogy lendületet adjunk az új tárgyalásoknak, közben a legaktívabb külpolitikát várjuk Törökországtól. A főképviselő a bizottság alelnöke rendszeres kapcsolatot tart fenn a török képviselőkkel, és nevezetesen a török külügyminisztériummal azért, hogy, a, hogy hasznosítsuk ezt Törökország újra éledését a régióban, és abból is hasznot húzunk, hogy interaktívá vált Törökország néhány a régióval kapcsolatos kényes kérdésben. Nem csak a szomszédokról beszélek, közvetlen szomszédokról, hanem Afganisztánról és Pakisztánról is. Szerintem az EU stratégiai érdeke, a tagállamok stratégiai érdeke az, hogy a kapcsolat mindkét dimenziója meglegyen ott Törökország viszonylatában. Az egyik oldalon a csatlakozási folyamat, mert ez segít bennünket abban, hogy valóban hangunkat hallassuk, és megfelelően, megfelelő irányt vegyen a reform folyamat Törökországban, és politikai dialógus jöjjön létre, hiszen ez alkalmat ad számunkra arra, hogy interaktívak legyünk, és a török politikát is hasznosítsuk. De szerintem ez a törökökre is vonatkozik, vagyis az EU elveket kell, hogy hasznosítsák, és biztos vagyok benne, hogy Törökország esetében minél interaktívabbak vagyunk e kérdésben, annál jobban tükröződhet e, az, hogy a csatlakozási folyamatban ennek a politikának meg kell nyilvánulnia. Ami pedig Macedónia volt Jugoszláv köztársaságot illeti nem veszítettem el lelkesedésem. A kapcsolatok, a tárgyalások, a tárgyalófelek között, a két miniszterelnök között valóban változást hozhatnak, és megoldást is az elnevezés kérdésében. Őszintén szólva, nem akarok részt venni abban a vitában, hogy kire nehezedik majd nagyobb nyomás, kire nem. Szerintem mindkét miniszterelnök már rádöbbent arra, rájött arra, hogy itt mi a tét. A görög miniszterelnök Papandreou nagyon is jól tudja, hogy ez a kérdés mennyire hozzátartozik ahhoz, hogy ő hogyan látja a nyugati Balkánt az EU-n belül. És Zagarevszki miniszterelnök is jól megértette, hogy itt nincs B-terv. A Macedónia volt Jugoszláv köztársaság esetében rendszeres kapcsolatot tartok ezekkel a felekkel, és bízanak bennem, hogyha úgy érzem, hogy itt valóban észszerű hely van arra, hogy más szereplő is felépjen, akkor Farozó elnökkel együtt én leszek az, és másokkal együtt én leszek az, aki konkrét támogatást ajánl fel. Egyébként ez a támogatás különböző formákban létezik, de amíg ez a folyamat ezt a folyamatot a miniszterelnökök vezérlik, addig én optimista vagyok. És remélhetőleg nem túl távoli jó jövőben valóban már a megoldás is megszületik. Most szeretném itt a papírjaimat rendezni, valahogy a negyedik oldal nincs meg, de most megtaláltam. Yes, as far as um, the date of Croatia. Ami pedig Horvátország esetében a dátumot illeti és a csatlakozási tárgyalások lezárását nem tudnék komoly lenni, vagy nem lenni komoly, hogyha nem mondanám azt, hogy a hitelesség mennyire fontos. Most már harmadik éve em, ismételgetjük, hogy jövőre, a következő évben lesz a tárgyalások vége. Ez nem azt jelenti, hogy elvesztettük a bizalmat, nem. Sőt, Horvátország hatalmas előre lépést hajtott végre, de sokszor az utolsó ugrás a legnehezebb, mert a 23-as fejezetnek trükkös részei vannak. Ez az eddigi teljesítményekről szól, és egy sor benchmarkról is még szó van. Horvátország esetében én bízom a horvát hatóságokban és abban, hogy megértik, hogy a 23-as fejezetnek milyen kihívásai vannak, és abban is bízom, hogy megértették, hogy mi forog itt kockán a bizottság hozzáállását illetően tudják a folyamatos dialógusokból, hogy jövő márciusban, amikor felmérjük a benchmarkok teljesítését, akkor már jobb helyzetben leszünk, és világosabb lesz az időpont. De elméleti, akadémikus kérdés, ez most még reális e, azt mondani, hogy a magyar elnökség alatt valóban lezárulnak a csatlakozási tárgyalások? Elméletileg igen, ez lehetséges, és e, így tárgyalunk nem csak a horvát féle, hanem a magyar és a lengyel elnökséggel is. A lengyel elnökség követi a magyar elnökséget, és egy sor feltétel is van itt, amelyel számot kell vetni, de ami a dátumot illeti, ez most végül is a horvát hatóságoktól függ, és a horvát állampolgároktól. Montenegro mikor kaphat eh, dátumot Montenegro a csatlakozási tárgyalásokra? Itt ismét ez a Montenegro kezében van, és ezzel megválaszolom az egyik kérdést is. nem vettük be a macedón esetet az EU politikába, vagyis most már jelölt státuszuk van, de nincs csatlakozási tárgyalás. Hét vagy nyolc jelölt ország van hasonló helyzetben, vagyis most már ezek tagállamokká váltak, úgyhogy nem csak Macedónia volt jugoszláv köztársaság van ilyen helyzetben, de a csatlakozási tárgyalások dátuma Montenegrótól függ. Segítettünk nekik világosan ismertettük a hét prioritást velük. Ezeket kell végrehajtaniuk, és hogyha ez megtörténik a következő bővítési folyamatig, és hogyha jó úton folytatják, és jó teljesítményeket mutatnak fel más területeken is, teljesítik a stabilizációs és csatlakozási megállapodást, akkor igen, a bizottság olyan helyzetben lesz, hogy konkrétabb lehet e téren De ugyanez vonatkozik Albániára is. Most még nem állok készen arra, hogy javasoljam a bizottságbeli kollégáimnak és önöknek a jelölt státuszt Albánia esetében. Ez nem jelenti azt, hogy Albánia nem lehet hasonló helyzetben, mint amit leírtam. A, ez eh, a említett országoktól függ, az ő kezükben van. Lehet, hogy nincs nincsenek hatékony eszközök arra, hogy a bővítéssel foglalkozzunk. Nem, ennek ellentmondók. Mi próbáljuk magasabb fokra hozni a bővítést, és ehhez politikai komponens is hozzávenni, politikai screeninget. Egyetértek azokkal, akik ebben a tisztelt házban elmondták, hogy a bővítés ne csak technikai gyakorlat legyen, ez igenis politikai jellegű folyamat, politikailag fontos folyamat, és ennek következtében ezt politikailag kell irányítani, és eh, ezzel a házal való interakció az, ami a bizottságnak lehetővé teszi, és nekem is lehetővé teszi, és esetlegesen a tanácsnak is, hogy irányítsa mindezt. Mennyi kapacitása van az EU-nak arra, hogy elfogadjon új tagokat? Világos akarok lenni nem állt szándékomban azt eh, jelölni, hogy itt intézményes szűk keresztmetszetek vannak. Lisszabon gondoskodott mindenről, és megnyitotta a kapukat számunkra, még pedig eh, a téren, hogy a jelölt országok besétáljanak ezen a kapun de mennyire van szükség eh, ahhoz, hogy az EU elégedett legyen, és százszerzalékban el tudja fogadni az új tagokat. Ez minden egyes új jelöltől függ, a tárgyalásoktól függ, attól, hogy attól függ, hogy mikor a döntést meg kell hozni, akkor hogyan eh, értékeljük a jelölt, az, hogy ez a jelölt milyen hatást tesz majd csatlakozásával az EU szakpolitikájára vagy politikájára, és mindezt ezen tisztelt házzal együtt fontoljuk meg. Bosznia, Hercegovina. Szerintem nagyon fontos, hogy a választásokat követően rövid időn belül világossá tettük, hogy melyek az elvárásaink, az EU-nak milyen elvárásai vannak. Reméljük, hogy hamarosan eljön az idő, miután majd létrehozzák a koalíciót, Eljön az idő arra, hogy ezeket a kérdéseket magukévá teszik. Kathy Ashton, főképviselő, bizottsági alelnök segíthet akkor az a mostani irodát egy erősített EU jelenlét tudja majd átvenni, azért, hogy működő állam legyen ott és akkor fontos előrelépés következhet be a bővítési folyamatban. In the conclusions and recommendations, uh, uh... A következtetésekben, ajánlásokban nagyon fontos utalást találnak az EU 2020-as programra, és nagyon fontos, amit a ház is megjegyzett. Az, Euró- az Európa 2020 az első stratégiai dokumentum, amelyet a bizottság eh, egyértelmű dimenzióval meghatározott eh, ajánlásokkal, következtetésekkel, amelyben felszólítja a tagállamokat és jelölt országokat, hogy, eh, hogy vegye, vegyék át a célokat saját nemzeti programjaikba. Most próbáljuk megtalálni annak a lehetőségét, hogy hogyan lehet a legjobban segíteni ebben a folyamatban. Izland Két kérdés van. A hiperfontok alapokkal, elnézést hiperalapokkal és Izlanddal kapcsolatban. Nos, úgy gondolom az alapoknál, hogy jelentős lehetőség van arra, hogy javítani lehet a közigazgatási kapacitásokat, ami a csatlakozási folyamatból származnak, és ez az adminisztratív vagy közigazgatási képesség nyilvánvalóan fejlődni fog, és a jövőben a strukturális alapokat is tudja kezelni majd. Majd a hiperalapok erre szolgálnak. Ugyanakkor pedig, ahogy a folyamatos mintaváltást látjuk, a közvélemény folyamatos változását az Európai Unióval kapcsolatban, Nos, készen állok arra, hogy konkrét lépésekkel segítsük azt, hogy egyfajta félreértést az EU csatlakozási folyamattal kapcsolatban eloszlassunk. A források, a kommunikációs stratégia forrásai ezt szolgálják. És tudom, hogy a tolmácsok néhány percen belül leállnak a munkával, úgyhogy én is befejezem, és köszönöm szépen. Nem hiszem, hogy ez, vagy az ezzel, kap, ezzel a kérdéssel kapcsolatos beszélgetésünk lezárulna. Biztos vagyok abban, hogy ebben a formátumban, illetve az aktív informális beszélgetéseken, a Strasburgi ülésen is folytathatjuk ezt. Köszönöm szépen! Grazie, le sue parole sono anche le nostre. Köszönöm biztos úrnak a szavait. Én is csak az ön szavaival válaszolhatok. Mi is folytatjuk a munkánkat, ugyanolyan intenzív kooperációval, mint ahogy ez eddig folyt. A következő ülés ö, Brüsszelben november 18-án lesz, nem Strasbourgban. Köszönöm. Nearly